So, liebe Kollegen. Kedves kollégák és kolléganők mindenkinek, aki itt van. Jelzem, hogy megnyitjuk az ülést, szívből üdvözlök mindenkit. Szívből üdvözlök mindenkit a legutolsó ülésünk ebben az évben. Az egyes napi rendi pont két-három módosítást is el kell, hogy viseljen. A 13-as a földhasználat közvetett megváltozása ez még ma kerül, ma délután mindenképpen sorra, holnap pedig Buzek elnök úr szeretett volna hozzánk eljönni reggel. A, a Cancuni éghajlatváltozási konferenciáról akart beszélni, és mivel különböző programja van, az elképzelhető, hogy valahol a szavazásra tud csak beérkezni, és akkor kell, hogy megtartsuk velem. Az ötös és a hatos napi rendi pont a, a herbal medicine, a hagyományos növényi gyógyszerekről szóló kérdéseket természetesen együtt tárgyaljuk, és a hetes Kilákákis kollega pontját a, a napirendi pontok 17-es a napi rendünk 17-es pontjához, tehát az implementing sessionhöz, a végrehajtási részhez fogjuk átrakni. Remélem elfogadható így a módosítás a közléseknél. Holnap a 4Q2-ben, tehát pont a felettünk lévőben 13 órakor kerül sor az Európai környezeti helyzet és kitekintés bemutatására, akiket ez érdekel, azokat szívesen látjuk 13 órakor a Jan 4Q2-ben. Jacqueline McClates, a biztos, a szakbizottsági elnök fogják a bevezetőket tartani, és a téma holnap délután ide kerül a szakbizottság elé szerda, december 1, 14 órakor ebben a teremben, a Jan 2Q2-ben egy workshopra kerül sor az erdővédelem zöld könyvéről. A koordinátorok úgy határoztak, hogy erről egy workshopot kell tartani. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy december 1-én az AIDS világnapja lesz. Az ENSZ egy új jelentést küldött meg, nagyon rossz a helyzet. 33 millió ember a világon fertőzött. Legnagyobb arányuk a Szaharától délre Afrikában él, 22,5 ember, édes ott egész régiók sújtotta, egész régiókat sújtott ez a betegség. Európában ez a kérdés továbbra is akut. A balti országokban, Ukrajnában és Oroszországban drámai mértékű a probléma, az AIDS problémája. Az olaszországi szemétválságról szeretnék még szólni. Kampaniában a bizottság egy felülvizsgálati csoportot küldött, hogy megvizsgálják, mi az, ami a bajt okozza. A csapat vezetője Pia Bucella igazgatóasszony, aki a végrehajtási ülésen december 1-én beszámol a jelenlegi helyzetről a szakbizottságban. Ma kezdődik a Cancúni éghajlatváltozási konferencia. A múlt héten Strasbourgban ott voltunk a, az állásfoglalás elfogadásánál. ...292-274 arányban fogadtuk el. Azt hittem, hogy az egység az nagyobb lesz, de hát ez van különböző sajtó híreket is olvastam ezt követően, és meg kell, hogy mondjam, hogy egy dolog azért meglepett. Nem kell mindennel egyetérteni persze, ami a, amiről a többség határozott, de Rajl kollega, az Ipari Szakbizottság elnöke egy olyan jelentést adott ipari szakbizottsági elnökként, mely szerint az állásfoglalásunk gazdaságpolitikai öngyilkossággal egyenlő. Ez az első idézet. A második, hogy ami holnap, az, az a hajnalodás, az a, az a cél, amit a második világháború után nem sikerült elérni, azaz, hogy Németországot mezőgazdasági országá alakítsuk át, azt most a parlament köveseli, követeli. A harmadik pedig ez egyszerű észszerűtlenség, nonsense. Tehát ez az öngyilkosság és az agrárország, ez azért egy kicsit túlzás. Nem vagyok biztos abban, hogy az ipari bizottság egyáltalán osztja -e ezt a véleményt, kicsit kétlem. Ez volt az elnöki közlemény, Dagmar Béren asszony jelentkezik. Köszönöm, elnök úr, ezt akartam én is kérdezni, egy szakbizottság elnökének lenni az Európai Parlament legmagasabb funkciói közé tartozik. Ezt a szerencsét nem csak úgy ingyen adják. Aki ebben a szerencsében részesül, annak felelőssége van, és a bizottsága nevében beszél. Ezért szeretném önt, a mi szakbizottságunk nevében, elnökének arra kérni, hogy járjon utána, hogy ez valóban az Ipari Szakbizottság egyeztetett véleménye, ha pedig nem, akkor Rajkorega tisztázza, hogy ez az ő személyes véleménye volt. Különösen ez a hajnali felolvadás, ami Németországot illette, ez ízléstelen. Chris Davis? Ezek a megjegyzések egyértelműen nem felelnek meg a parlament véleményének, ezt többször elmondtuk. Az Ipari Szakbizottság elnöke azt csinál, amit akar, magánszemélyként egészen, a, de amikor a parlament forrásait használja fel arra, hogy véleményeket terjesszen, nem lehet ilyesmiket mondani. Nem lehet az Aldira például azt mondani, hogy ez a mi véleményünk, mert nem az és feltételem mm, ez a parlament minden e, tagjára érvényes. Köszönöm. Kathleen Frambant? Nagyon röviden. Az ITRA szakbizottság teljes jogú tagja vagyok, és ismerem az elnök urat. Az ITRA szakbizottság e, most e, a héten amúgy is ülésezik, és nagyon jó, hogy ezt elmondta. Én magam személyesen vissza fogok erre térni, és szeretném megkérdezni majd ott, hogy az ITRE szakbizottságban a saját kollégáim és más frakciókban mit gondolnak. Köszönöm szépen, így fogok eljárni. Ugyan szokatlan, hogy kollégákat idézgessünk, de úgy gondoltam, hogy ebben a helyzetben nagyon messzire ment és nem szabad kommentár nélkül hagyni. Ez az öngyilkosság és a, hajnali olvadás terve. Nos, ez a 30-ról 40 ra való, bocsánat, 30-ról 20 ra való klímagáz kibocsátás csökkentése, hát meg amiket még ott mondott, úgy gondolom mind olyan megjegyzés, amit érdemes és kell is kritizálnunk. Akkor nézzük a négyes napi rendi pontunkat. Áder János úr és Anja Weisberger által benyújtott szóbeli választ igénylő kérdés, és Jim Higgins is a jó, igen. Hárman, úgy látom. Eh, bocsánat, kihagytam a hármas napi rendi pontunkat, a szeptember 6-i ülési jegyzőkönyve. Hogyha nincs ezzel kapcsolatban eh, módosításra kérelem, akkor elfogadjuk. És akkor mégiscsak a négyes napi rendi ponthoz jutottunk a D-vitamin hiányról szóló szóbeli választ igénylő kérdés, a bizottság képviselőivel való eszmecsere. Először a szót Áder Jánosnak adom meg. Köszönöm a szót, elnök úr. év áprilisában egy jó fél évvel ezelőtt egy sikeres konferenciát tartottunk itt az Európai Parlamentben, aminek a rövid összefoglalóját, felszólalásait egyébként egy kiadványban önök megkaphatták, láthatták, esetleg, hát hogyha valakit utólag érdekel, utólag is megtekintheti. Ez a konferencia kiváló alkalmat nyújtott nekem arra, hogy egy olyan kérdéssel, amivel korábban nem foglalkoztam lévén, hogy én nem orvos, hanem jogász vagyok, egy kicsit behatóbban foglalkozzak. Előjáróban szeretném azt elmondani, hogy uh, Weisgerber asszony és Higgins urak rajtam keresztül szeretnék kifejezni uh, elnézést kérni, hogy nem tudnak itt lenni egyéb elfoglaltságok miatt. Szívesen részt vettek volna ezen a mai prezentáción, közös előterjesztői vagyunk ennek a javaslatnak. A másik, amit szeretnék előjáróban mondani, hogy minden képviselőnek eljutattunk egy háttéranyagot, nem mindenkinek sikerült színes formában egyébként ezt eljutatni, valakinek csak fehér-feketébe sikerült megkapnia, de azt gondolom, hogy a lényeg, a lényeges információk benne vannak, minden frakcióhoz legalább egy színes példányt. Eljutattunk. Nem fogok végigmenni ennek a háttéranyagnak minden egyes megállapításán, ezek azt gondolom, hogy önmagáért beszélnek, csak a leglényegesebb pontokat szeretném összefoglalni. Mi is a probléma? Mi az, amit mindannyian tudunk? azok is, akik nem orvosok, azok is, akik csak laikusként e, viszonyulnak az egészségügyi problémákhoz. Nyilván mindannyian tudjuk, hogy a D-vitaminra meglehetősen nagy szükség van ahhoz, hogy az embernek, csecsemőnek, gyermekeknek felnőtt korban is az izomzat és a csont megfelelőképpen fejlődjön. Tudjuk azt is, hogy a napsugárzás révén, vagy megfelelő étkezéssel többnyire a szervezet D-vitamin szükségletét biztosítani tudjuk. Mi az, amit viszont nem tudunk? Nem tudjuk azt, legalábbis én nem tudtam, és szerintem még nagyon sokan vannak rajtam kívül a teremben is olyanok, hogy a D-vitamin hiány az izombetegségeken és a csontot érintő betegségeken, csontsorvadáson túl egyéb nagyon sok más betegség kiváltó oka is lehet. Ilyenek például a cukorbetegség, bizonyos cukorbetegségek, bizonyos típusú cukorbetegségek, az aszma, vagy a multiple eh, szklerózis és bizonyos rákfajták is. Mi az, amit még kevesebben tudnak? Még kevesebben tudjuk azt, vagy tudtuk azt, hogy az európai népesség, egy nemrégen készült felmérés szerint az európai népesség legalább 50%-a, még egyszer mondom, legalább 50%-a D-vitamin hiányos. D-vitamin hiányos. És azt meg aztán végképp új információ volt a számomra, hogy olyan betegség, amiről azt gondoltuk, hogy Európában már nem bukkanhat fel, ami a D-vitamin hiánynak köszönhető, például az angol kor Londonban ismét felbukkant. Legalábbis bizonyos tanulmányok szerint. És azt gondolom, hogy nagyon fontos információ, és amiről meg nagyon keveset hallhattunk korábban, hogy viszonylag kevés költséggel, viszonylag kevés költséggel odafigyeléssel és megfelelő reklámmal meglehetősen jelentős, mondhatnám azt is, hogy igen jelentős megtakarítást érhetünk el az egészségügyi költségekben. Önök ebben a ö, kis kiadványban, vagy ennek a prezentációnak a, talán a nyolcadik oldalán láthatnak egy táblázatot, egy diagramot. Ez a diagram egy 2009-es, tehát tavaly készült tanulmányra épül, arra támaszkodik, annak az adatait tartalmazza. 17 Európai Uniós országban folytattak le egy kutatást, aminek az eredménye az volt, hogy ha mintegy 10 milliárd eurónyi költséget fordítunk arra, hogy a D-vitamin hiányt az európai népességben csökkentsük, akkor ezzel 187 milliárd eurós költséget lehetne megtakarítani. 10 milliárdos befektetéssel 187 milliárdos megtakarítást. Azt mondom erre, hogy legyen ennek a fele igaz. Legyen igaz ennek a negyede, ennek a tanulmányban megfogalmazott, tavaly tanulmányban megfogalmazott állításnak. Akkor is azt gondolom, hogy ez bőven elég ok arra, hogy itt a bizottságban ülő politikusként, egészségügyi foglalkozó politikusokként elgondolkodjuk azon, hogy vajon nem kellene egy sokkal intenzívebb kampányt folytatni annak érdekében, és hatékony uniós intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy a D-vitamin hiány csökkenjen. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból, legalábbis ez az én meggyőződésem, egy hatékonyabb Európai Uniós egészségügyi politikára van szükség. Látom, elnök úr, már törelmetlen még kérnék egy néhány percet. Három kérdést fogalmaztunk meg. Ha megengedik, akkor az elnök úr mozdulatából arra következhetek, hogy már nem nagyon van mód, hogy ezeket a kérdéseket pontosan ismertessem, ezek ott vannak az anyag hátsó részében, a hát, utolsó három oldalon a három kérdést elolvashatják. Összefoglalásképpen csak szeretném azt hangsúlyozni, hogy egyrészt több mint 50%-a érintett az európai népességnek, másrészt jelentős költségmegtakarítást érhetnénk el akkor, hogy ha hatékonyabb európai egészségügyi politikát folytathatnánk, a harmadik pedig a kérésem, hogy azt szeretném kérni a bizottság jelenlévő tagjaitól, hogy támogassák azt a törekvésünket, hogy ez a kérdés ne csak itt a bizottság ülésén szerepeljen, hanem a plenáris ülésen is elhangozhasson. Pontosan tudjuk, hogy más a súlya, más a következménye egy parlamenti döntésnek, mint annak, hogyha itt egy kérdésről csak a bizottságban vitatkozunk. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen Áder János kollégának. A bizottságot a, D- a DG Sanko képviseletében André Riss van jelen, és ő fog erre reagálni, hogy micsoda hiányosságok vannak Európában D-vitamin tekintetében az emberek körében, és mit próbál az Európai Unió tenni érte. Köszönöm szépen, elnök úr! A bizottság tudatában van annak, hogy mennyire fontos az emberi egészség szempontjából a D-vitamin, D-vitamin és milyen jelentőségű a prevenció. Természetesen egyetértünk a az előadásból is, hiszen ez eh, az élet szempontjából létfontosságú. Az Európai Bizottság támogatja az Európai Parlament eh, prevencióra vonatkozó szándékát, és szeretné elmondani, hogy eh, tudatában vagyunk annak, hogy, mi, hogy a D-vitamin státusz és a betegségek közti összefüggés az valóban fontos, de a csontsorvadás és angolkora vonatkozó és egyéb betegségekre vonatkozó hatásai még nem bizonyíthatóak tudományos szinten, ahogy azt Áder úr a jelentésében jelezte. A vitaminok és ásványanyagok mm, a 2002-es irányelvben előírtak szerint ez a, a 46 a biztonsági alapon a maximális szintet határozzák meg az EFSA támogatásával, valamint meghatározott mértékek ezek, és egyéb lényeges források alapján kerültek meghatározásra nagyon fontosnak tekintjük ezt azzal együtt, hogy, hogy fontos munkát kell még a területen e, elvégeznünk. A maximumok, maximális határértékek meghatározására vonatkozó munka még folyik. A bizottság az érdekelt felekkel és tagállamokkal egy kérdésben még tárgya. Minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy biztonságos termékek legnagyobb körben álljanak rendre, rendelkezésre az állampolgárok számára, de megfelelő hatékonyságú is, is legyen az, anyagtartal, az élelmiszer tartalma a D-vitaminnal kapcsolatban az, e, az EFSA tudományos bizonyítékot próbál szerezni, ha szükséges. A jelenlegi agribeterjesztés a 2000 2012-es, bocsánat, az irányabb 2012-es módosítására vonatkozik. Köszönöm szépen előre is azokat a tanulmányokat, amelyeket eddig végeztek. Az egészségügyi program igazából nagyon nehéz Fontos lenne azonban azt is figyelembe venni, hogy igen, korlátozott forrásokban, források állnak rendelkezésünkre. Ennek alapján azért, mivel a jövőt érinti ez a kérdés, komolyan kell foglalkoznunk vele. Köszönöm szépen, Rísz úr. Sokan kérnek szót. Dagmar Ruth Béren először. Köszönöm szépen, elnök úr. Az első reakcióm, amikor olvastam ezt a kérdést, a meglepetés volt, megmondom őszintén. Hogyha mérgesen mond, fogalmaznék, akkor azt mondanám, vagy gonoszkodva, hogy azon gondolkoztam, ez nem e ez nem az élelmiszer, bocsánat, ez nem az élelmiszer kiegészítő anyagokra vonatkozó reklámrendezvény-e. Hogy például, mennyi, ha arról elgondolkozunk azon, hogy mi, mennyit beszéltünk a beteg tájékoztatásról, meg, meg vagyok lepve. nem akarok arról beszélni, hogy az Európai Uniónak, az Európai Bizottságnak mi a szerepe a Lisszaboni szerződés értelmében. Én magam azt szeretném, hogyha az Európai Unió teljes hatáskört kap az egészségpolitika terére, de egyedül vagyok ebben, vagy viszonylag egyedül, és addig, amíg egyedül vagyok, addig azért gondoljuk szépen végig, hogy mit akarunk hatáskört akarunk, és ha igen, akkor milyen területen. Ez így elég nehéz lehet itt, és az is fontos, hogy vegyenek minket igenis komolyan. Néhány tartalmi kérdésre hadd térjek ki. A törvényalkotás néhány évvel ezelőtt, talán néhány kollégák, Líze úr, legalábbis Chris Davis is emlékszik rá, az élelmiszer kiegészítő anyagokról. És akkor megkérdez, és olyan kérdez, döntöttünk, ami az ADI, azaz a napi eh, megengedett eh, bevitelre vonatkozott. Nagyon kevés vitat, olyan vitatott jelentés volt, mint a Müller erre vonat, úr erre vonatkozó jelentése. Gyűlöletet, támogatás, eh, támadást váltott ki sok képviselőben. Müller urat is személyesen támadták. Egyszerűen azért, mert azt próbálták meghatározni, hogy a napi bevitel mennyi vitamint, ásványi anyagot és egyéb tápanyagot tartalmazon? Óvnék mindenkit arról, hogy a meglévő jogalkotáson kívül most egyes elemeket próbáljunk kiemelni, mert van erre vonatkozó törvény. A, a kollega a D-vitaminról beszél. A kérdés, hogy melyek azok a vitaminok, amelyek nagyobb adagban például segítenek a rákos megbetegedés kezelésében vagy megelőzésében. Ez a tudományos világban rendkívül vitatott kérdés. Megkérdeztem egyszer egy orvost, hogy mi a jó, mit tehetek, A-vitamint vegyek, vagy D-vitamint szedjek, vagy mit szedjek. És azt válaszolta, még onkológusok, bocsánat, még onkológusok is sok különböző válaszokat adtak. Nem vagyok orvos, ezért óvatos lennék. Ha az a véleményünk, hogy az oszteroporózis, tehát egy csontmegbetegedés óriási probléma az Európai Unióban, akkor helyesnek tartom, hogy ezzel a problémával foglalkozunk. De akkor a betegséget tenném a középpontba, nem pedig a megoldást. És ha ezt tesszük, tehát a betegséget tesszük a középpontba, és azt mondjuk, hogy csontmegbetegedések, vagy kálciumhiány, vagy, vagy bármi, amit D-vitaminnal ki lehet egyenlíteni, akkor is helyesebbnek tartanám, és, jó és szívesebben is láttam volna az anyagban, hogyha akkor azt mondanánk, hogy mondjuk 10 perc napsugárzás télen a fel, befelhőző ég alatt is a kezekre már e, elé, elegendő D-vitamin bevitelt biztosítanak. Semmi bajom azzal, hogyha most elkezdünk egyes betegségekkel foglalkozni. De az ellen igenis e, felszólalnék, hogyha egy meglévő e, jogalkotásból kiemelünk egyetlen egy darab vitamint. Miért nem a vitamin C-t? A C-vitamint vagy az E-vitamint? És akkor erre akarunk egy külön szabályozást. Hogyha az a véleményünk, hogy a régi jogalkotás az élelmiszer kiegészítő anyagokról túlhaladott, és azt revidiálni kell, akkor tegyük meg, szólítsuk fel a bizottságot, hogy terjeszen elő egy új javaslatot, és akkor benne van a, a B, D, E, F és a C vitamin mindenképpen, ugye ez nagyon fontos, és akkor megint ezeket mind napirendre lehet tűzni. Egyébként pedig azt kérem, hogy visszafogottabbak legyünk. Nagyon örülök, hogy a szakbizottság foglalkozik ezzel, de kérem, ne vigyük rögtön a plenárisra. Ja, dank, uh, Igen, köszönöm szépen. A C-vitamin csata, ami néhány évvel ezelőtt volt, arra még emlékszem. A C-vitamin támogatói a parlament számítógépes rendszerét több tízezer e-mailrel lebénították, mert határtalan C-vitamin bevétel eh, mellett állta ki, és az irányelvet, ami ugye ez a, a napi tápanyagbevitelről szólt, azt akarták módosítatni. Látom, hogy más ebben a nagyon izgalmas kérdésben nem akar szólni, akkor Áder urat kérem meg, hogy válaszoljon, és Ríz urat, hogy mi a helyzet. Még Chris Davis. Yes, I'm just talking to, to my colleague Mrs. Manner. Csak Mener asszonynal beszéltem, aki a bizottság helyettes tagja, és remélem, hogy aktívan részt fog venni a vitában mégis. Finnországból van ő, és kérdezem, hogy ott mi a helyzet télen, és ott az ő válasz az volt, hogy nagyon más az orvosok vitamin, D-vitaminra vonatkozó ajánlásai, mint például Angliában. Tehát a kiegészítők, tápanyagkiegészítőknél is eltér országról országra a helyzet. Ha EU szinten akarjuk megnézni, akkor először is útmutatóra van szükség. Nyilvánvalóan az éghajlati körülmények eltérnek. Tehát meg kellene nézni, hogy mi a kiinduló pont mindannyiunknak. Több tál vegyipari gyárnak a termékeiből összeállított tápanyagkiegészítőket kell tartanunk a konyhában, vagy pedig mi az, hogy írjuk elő, hogy ebédidőben mindenki kinnaparkban tornászon? Szóval szeretném a, a bizottság véleményét hallani, hogy, hogy mi, mi, a, mi a norma, mi a standard, mi a, mi a gyakorlat, mit lehet, mit lehet javasolni kiinduló pontként.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 Gondolom a kiegyenlített táplálkozás, kiegyenlített életmód, az már elegendő vitaminokat is magában kellene, hogy fogadjon, de nagyon sokan sem ezzel, sem azzal, tehát sem a kiegyensúlyozott életmóddal, sem a kiegyensúlyozott táplálék, táplálkozással nem tudunk rendelkezni, és ezért a kampány soha nem lehet elegendő, de hogy elérjük-e vele azt, amit akarunk, az egy másik kérdés az egészségügy és a prevenció mindenképpen egy vezérmotívum. További véleményeket fogunk még hallani a D-vitaminról. Egy kollega jelentkezett, kollega nő, Manya asszony. Aner asszony, Finnországból, ahogy hallottam. Ahol egészen másként reagáltak erre a kérdésre. Johtaja, todellakin olen uusi tässä valiokunnassa, joten en tiedä sitä keskustelua, jota aiemmin täällä on <clears throat> most érkeztem meg erre a bizottságra, úgyhogy nem ismerem az előbb említett irányelvet. Ugyanakkor számomra is nagyon furcsa, hogy egyetlen egy vitamin ekkora ö, vitát indít el, támogatom a kollégánőmet, aki az előbb említette, aki azt mondta, hogy sokkal szélesebb tekintetben, sokkal szélesebb nézetben kellene ezekkel a dolgokkal foglalkozni, meg kellene nézni a további vitaminokat is. Az, a gyermekek első éveiben például nagyon kritikus kérdés a D-vitamin fogyasztása. Nálunk Finnországban más mértékeket alkalmazzunk, mint Angliában. Nálunk kevesebb a napsütése sorak száma, és ezért ez valamilyen módon ki kell egyenlíteni. Úgy gondolom, hogy európai szinten mindenképpen megfelelő egységes adagolást kellene javasolni, amennyiben ezeket az azatok, ada, adagokat túllépjük, akkor rá kell mutatni, amennyiben ez káros következményekkel jár. Meg kell nézni történelmi hagyományait is meg kell nézni, hogy milyen eh, D vitamin mennyiséget fogyasztottak a, a lak, különböző lakosságok különböző helyeken. Szóval egy sohor kérdés kellene áttekinteni. Ja, vielen Dank für diese... Köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólást. Rész úr, nem tudom, hogy eh, kíván-e hozzáfűzni mást ahhoz, amit eddig elmondott teljes mértékben egyetértek azzal, hogy várjuk meg a tanulmányokat, eh, amit az EFSA végez egyrészt, másrészt pedig hát nyilván tudják, hogy ugyanezekkel a kérdésekkel különböző tudományos bizottságok és szakbizottságok foglalkoznak, az egyensúly, a napsugár, eh, a napozás, mesterséges fény, természetes táplálkozás vagy táplálék kiegészítők, és egy sor egyéb kérdéssel foglalkoznak, amit nekünk is tanulmányozni kell a jelenséggel kapcsolatban. Végül pedig a közvélemény, a lakosság különböző csoportokra osztik, az idősebbek, a, a csecsemők, és számukra különböző megoldások vannak, tehát különböző tanácsokat kell fogyasztóként nekik javasolni. Nagyon örülünk természetesen, hogy folytathatjuk ezt a munkát a, a bizottságban, az ügynökségekkel, és remélhetőleg az érdeklődő kutatókkal is. János Arda. Eder János úr. A következőket szeretném mondani az előbbi felvetésekre. A többen felvetették azt, hogy más vitaminoknak a hiánya is problémát okozhat, ezért csak a D-vitaminnal ne foglalkozzunk önmagában, hanem terjesszük ki a vizsgálódást egyéb területekre is. Én erre azt tudom mondani, hogy persze ez nem ö, zárható ki, vagy nem érveleként különösebben ezzel ellen, de azért önmagában az, hogy ö, van megoldásunk egy problémára, már pedig itt komoly tudományos háttérrel rendelkező intézmények megállapításaiból idéztem, és ez az anyag, amit kiosztottam önöknek, ez szintén meglehetősen komoly tudományos kutatásokat tartalmaz, tehát nem a levegőből származó szedett információkról van szó. Tehát azt akarom mondani, hogy attól még, hogy más problémák is vannak előttünk, attól még egyet kiemelten megoldhatunk. Ez az egyik nem csak Európát és az Európai Uniót foglalkoztatja ez a kérdés. Néhány napon belül, ami tudomásunk szerint november végére, december elejére ígérték, egy átfogó nagy amerikai kutatás lát napvilágot. Az Amerikai Egyesült Államokban ez a kérdés sokkal erősebben, erőteljesebben jelent meg az elmúlt években, és egy nagyon komoly kutatásnak az eredményeit láthatjuk majd a nyilvánosság elé kerülni hamarosan, és remélem, hogy sokat segít egyébként az európai eh, képviselőknek is abban, hogy ezt a problémát áttekintsék. Amiről itt szó volt, az egy 20 évvel ezelőtti szabályozás, tisztelt elnök úr, kedves kollégák, 1990-ben pont 20 évvel ezelőtt eh, határozták meg, igaz, hogy nem egy egészségügyi irányelvben, hanem egy másik irányelvben az, hogy mi az a egység, mi az a D-vitamin egység, amit érdemes a szervezetbe juttatni, ma már minden tudós, minden kutató egyetért abban, hogy ennek legalább a három vagy négyszeresére van szükség, de vannak olyan kutatók, amelyek azt mondják, hogy ennek a tízszeresére van szükség ahhoz, hogy a betegségeket elkerüljük. Még egyszer szeretném hangsúlyozni a legfontosabb kérdést, amivel senki nem vitatkozott. A legfontosabb kérdés pedig az volt, több mint 50%-a az európai népességnek D-vitamin hiányos. A D-vitamin hiány ma már orvosilag igazoltan egyéb betegségeket is befolyásol. Egyéb betegségek kiváltó oka, ha úgy tetszik, rizikó, faktor, dövelő, tényező. Én nem a betegségről akarok beszélni, ahogy eh, Berhan asszony mondta, én a prevencióról szeretnék beszélni, és arról szeretném a bizottság tagjait meggyőzni, hogy a prevenciónak van jelentősége. És a prevencióhoz hozzátartozik az, hogy az Európai Unió egységes politikát folytat ebben a dologban, akár egy közös kampányt indít el, egy felvilágosító kampányt, megváltoztatja azokat a szabályokat, amelyek egyébként nyilvánvalóan ma már elavultak, húsz évesek, a tudomány meghaladt ezeket, és ehhez képest megold egy olyan problémát, ami nagyon sok milliárd eurójába kerül az európai adófizető polgároknak. Én erről beszéltem, hogy ezt kérem, hogy mérlegeljék a kedves kollégák, hogy önmagában a probléma nagysága, és a várható részben egészségügyi, részben költségvetési haszon megéri azt, hogy ez a kérdés a plenáris ülésen szerepeljen, és ott olyan döntést hozzunk, ami további munkára serkenti, intenzívebb, ha úgy tetszik, hatékonyabb munkára serkenti majd a bizottságot. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket, köszönöm az érdekes vitát, azt hallottuk, hogy a bizottság foglalkozik ezzel a kérdéssel, nyilván az eredményekről is beszámolnak majd, és az egészségügyről, mint olyanról, a szakbizottságunk nyilvánvalóan fog, fog még foglalkozni. Akkor nézzük az 5-ös és 6-os napi rendi pontunkat. Ezeket tehát összevontuk azért, mert a hagyományos növényi gyógyszerekről szól. Nagyon sokan különböző e-maileket eh, kaptunk, attól tartva, hogy a, a hagyományos növényi gyógyszerek eh, betiltásra kerülnek az Európai Unióban. Szeretnénk ma fényt deríteni a kérdésben. Rísz úr fog újra beszámolni nekünk erről, hogy hogy is lesz. Uh, Tisztelt elnök úr, megpróbálom ezt a két uh, kérdést uh, együtt megvitatni. Az irányelv, amely 2001 per 83, ami az emberi felhasználásra szánt gyógyszertermékekkel vonatkozik, és az egyszerűsített regisztrációval, illetve a növényi gyógyszerek. Ez valamennyi tagállam, tagállamban átültetésre került, és fokozatosan elhárult a regisztrációs akadály az ilyen termékek elől. Az utolsó tagállam 2008-ban ültette át ezt az irányelvet, ami az azon adatokat illeti, amelyek szükségesek ehhez az eljáráshoz, a bizottság határozta meg 2008-ban, hogy a, a szisztematikus adatbekérés nehézé tette a regisztrációt, sokszor ezek nem voltak meg, és valószínűleg ezért volt nagyon kevés a benyújtott kérelem. 2009-ben végül a Növényi Gyógyszerek Bizottsága javaslatot tett a tesztelésre, illetve hogy milyen anyagokra kell megvizsgálni. Az együttműködés az iparággal, illetve a toxicitási adatok vizsgálata lehetővé tette a hagyományos használatra történő regisztrálást, és segítette a, az egész eljárást. Tehát az a kérdés, hogy az egyszerűsített regisztrációja a termékeknek hogy menjen a végső jelentést a bizottság előterjesztette, és majd a, a tanács elé került 2010 tavaszán. A bizottság nem foglalkozott azzal, hogy az egyszerűsített eljárás kiterjesztése megvalósítható legyen, és egyenlőre nincs is ez tervben. A hagyományos termékeknél, mint az ájurvédikus és a kínai növénygyógyszereknél a 2004 per 24-es LK irányelv az megkönnyíti a piacra jutatását ezen termékeknek. Ugyanakkor a termékekről bizonyítani kell, hogy legalább 30 éve használatban vannak, illetve 15 éve az uniós piacon. Tehát ez egy kicsit más feltétel, mint egyéb termékek esetében. Az egyéb kérdéseket illetően, nevezetesen, hogy mennyi termék eh, van még az eljárás eh, alatt. Az egyszerű válasz az, hogy egyáltalán nem tudjuk, tekintettel arra, hogy ez egy decentralizált eljárás, és a bizottság az elkövetkezendő hónapokban fogja tanulmányozni az átfogó képet. Múlt héten volt Londonban egy tárgyalás arról, hogy hogyan szervezhető meg az, hogy teljes képet kapjunk a végrehajtásról. Ami a termékeket illeti, a kérelmek száma 2007-ben megjelentetésre került 2008-ban 110 kérelem érkezett be 17 tagállamban. Az iparág szerint kb. 200 hagyományos növényi gyógyszer került regisztrálásra, illetve van regisztrálva és a tagállamokban ezek forgalmazásra is kerülnek. De vannak tagállamok, amelyek hagyományosan használják ezen termékeket, és sokkal aktívabbak ezen a területen, mint más tagállamok. Tehát ezek nagyjából az információk, és nagyon szívesen válaszolok, ha vannak kérdések. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a válaszokat, de úgy gondolom, hogy van még pár megválaszolatlan dolog. Ugye azt hallom most, hogy a bizottság egyetért azzal, hogy a, akár az egyszerűsített eljárásnál is az egyszerűsített, illetve a, a szisztematikus kérések még továbbra is kérvények problémát okoznak. De 2011-től az összes gyógyszernek el, el, ennek az elvárásnak kell megfelelnie, úgyhogy áprilistól ez problémát fog jelenteni. Jelezte, hogy a bizottság e már elismert, hogy 2008, ezt 2008-ban, de a parlament és a bizottság nem reagált erre. Szeretnénk azt azonban látni, hogy, illetve azt elmondani, hogy most az állampolgárok rengeteg kérésben jelzi, hogy mennyire aggódnak emiatt. Meg kellene vizsgálni a bizottságnak, hogy milyen problémák vannak. Mik a problémák, hogyha 2011 re teljesen át kell ültetni ezt az irányelvet. Például mi lesz a hagyományos kínai termékekkel, amelyek holisztikusabb felfogással, felfogásúak, ezek nem kerülhetnek be a piacra például. Ez konkrét kérdés, és ha ez így van, és a bizottság elismeri, hogy ezek a problémák léteznek, akkor vajon a bizottság miért nem gondol arra, hogy legalább meghosszabbítsa a végrehajtási időszakot, az átültetést 2011. áprilisa utánig, hogy nehogy tönkre tegyünk bizonyos gyógyszereket, amelyek pedig a piacra jó lenne, hogyha be tudnának jönni. A bizottság elismeri azt is, hogy adott esetben a hagyományos termékeknél még problématikus lehet, amiket régóta használnak, de az Európai Unión kívülről vannak olyanok, akik, amelyek már 15 éve használnak, adott esetben az EU-n kívül. Hogyha az EU-n kívül valahol 15 évig használnak valamit, az miért nem jó az Európai Uniónak? Miért kell EU-s, EU-n belüli? Tehát a kérdés világos, miért nem lehet e, e, esetenként elbírálni az eseteket? Reméljük, hogy lehet, illetve azt gondoljuk, hogy sokkal egyszerűbb lehetne a végrehajtás, az átültetés, másrészt pedig áprilisra nem készül el minden gyógyszernek a, a, a regisztráltatása. A másik pedig a, növény, a hagyományos növényi gyógyszerekre vonatkozóan ki akarják-e terjeszteni a hatályt, vagy pedig olyan javaslatot tesznek, amely e, más felfogásra épül. Ha igen, akkor az áprilisi határidőt hajlandó-e el hallasztani, Remélem a világ kérdés világos, és remélem a válasz is az lesz. Rész úr. So if, if I like to, to uh, give very clear answer, so in this stage we don't like to postpone the day. A világos a válasz, nem szeretnénk elhalasztani az irányelv határidejét. Ugye az irányelv há, három vagy hét éve van már a tagállamokban, és az összes gyártó tud, tudja, tud, ismeri a szabályokat. Úgyhogy szerintem itt egy félreértés van, legalábbis a regisztráció módjával kapcsolatban. Mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy segítsünk a jelentkezőknek, a pályázóknak, hogy, hogy a kér, illetve a kérvényezőknek, hogy ezeket a a, simán be tudják adni, tehát elmondtuk, hogy milyen további dokumentumokra van szükség, milyen útmutatókra kell figyelni, és hogyan tudnak megfelelni az irányelvnek. És az irányelven elmondtuk a, ezt a 15 éves EU piacon való időszakot és a jelentőségét, és az aurvedikus és a kínai gyógyászat egyaránt használ illetve ezeknek, ezek számára is világos volt, és azt is jeleztük, hogyha az ásványi anyagok nem a fő alkotó eleme valamely terméknek, akkor is a jelenlegi jogszabály hatája alá tartoznak. Elmondtam azt is, hogy szeretnénk a következő hetekben tanulmányozni, hogy vannak-e további problémák a kérvények számánál, és hogy hogyan lehet segítenünk és úgy gondolom, nemzeti szinten ugyanez történik. Rodvéren asszony. Köszönöm szépen. Megpróbálok visszatérni. Rész úr ahogy mond, nem mindig vette, amit ő elmondott, az nem veszi figyelembe azt, hogy meghosszabbítsák ugye a határidőt. Meglepte, meglepődtem volna, hogyha most Rész úr azt mondta volna, hogy a, ezt a törvényt egyszerűen megváltoztatná, nem is szeretnénk, nem is lehetséges ez. Ez egy együttdöntési eljárásban 2004-ben elfogadott törvény. Az előadó árnyék előadója voltam, és nem csak ugye ez a két funkció van, hanem mi voltunk ráadásul azok, akik kezdeményeztük ezt a jogalkotást, mi, mi szólítottuk el a bizottságot erre. A bizottság nem szívesen reagált erre, jó hosszú időbe is telt, mire megszületett a jogszabály, és mire megszületett, akkor is azt követően is sokáig tartott, hogy Londonban valóban érvényesíthessük az egyes növényi gyógyszerek monográfiájáról. Egyáltalán, hogy a dolgok elinduljanak minden, nagyon hosszú ideig tartott, és meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok törvényalkotáson vettem itt már részt, de ez volt az egyik legnehezebb. Két, nyilvánvaló iskolák voltak. Egyrészt ott voltak a, választá- a, vá- a páciens, a beteg választási lehetőségének támogatói, hogy a beteg választhasson a különböző gyógyászati és kezelési módszerek között mellesek orvosok is voltak itt, akik azt mondták, hogy a növényi gyógyszereknek a kezelésben lényeges szerepet kell, hogy kapjanak. Adott esetben ezt is alkalmaznák. Nagyon-nagyon komoly vita volt erről. Voltak olyanok, akik fejbe akartak kólintani minket emiatt, de hogyha most megint ezt akarjuk végigcsinálni, annak valószínűleg az az oka, hogy megpróbáljuk újra érvényesíteni azt, hogy a kínai és a, a hagyományos kínai gyógyászatot legalább ne kelljen bevenni ennek az irányomnak a hatája alá. Nagyon sok barátom van, aki a homeopátia támogatója, de mindenki azt mondta nekem, hogy ez, ez nem tartozik a korábbi irányával alá, erre külön kellene a növényi, hagyományos növényi gyógyszerek azonban megint csak egy másik csoportot jelentenek. Ugye itt különböző gyógyszereket kell megkülönböztessünk. Azok a kérdések, amelyek tehát itt eh, megjelennek Ekád és Bok kolléga kérdései, a jogalkotásra vonatkoznak. és valóban egyszerűsített engedélyezési eljárásról van itt szó a növényi gyógyszereknél, azért, mert ezek a vegyi gyógyszerekkel ellentétben, tehát ezeknek a hatékonyságát nagyon nehéz ellenőrizni, bizonyítani, hogy hatásosak. Ez nagyon nehéz. Pedig ezt várjuk el a gyógyszereknél, sőt, egyre szigorúbbak vagyunk, nem csak hatékonyságot várunk el, a, normál vegyi gyógyszereknél, hanem azt is, hogy ráadásul bebizonyítható legyen az, hogy ez más piacon lévő terméknél hatékonyabb. A növényi gyógyszerek tulajdonképpen privilegizált helyzetben voltak, mert nekik ezt nem kell megtenni. Ez volt a nagy vita. E körül volt a nagy vita. És az engedélyezi eljárásban egyfajta biztonsági szempontot akartunk beépíteni azt mondtuk, hogy a hagyományos alkalmazás, ami ugye 30 év az EU-n kívül, 15 az EU-n belül, akkor úgy gondoljuk, hogy ez már er, biztosíték arra, hogy nem történik semmi. De Kárt úr jelezte, hogy a 16-os C kis 4-es megjegyzése értelmében, ha a termék több mint 15 éve alkalmazásban van az Európai Unión belül, és nincs ezzel kapcsolatban kérdés, akkor a tagállam kérvényezheti a hagyományos növényi szakbizottságtól a termék regisztrálását. De mi a helyzet azzal, hogy most egyszer csak leveleket kapunk, hogy a piacról egyre másra tűnnek el a termékek? Amikor megkaptam az elsőt, azt mondtam, hogy na hát ez micsoda. Meglepődtem, és megpróbáltam utána járni. Tény és való, lehetséges az, hogy bizonyos termék cikkek nem hajlandók az egyszerűsített regisztrációs eljárás alá vetni magukat, erre nem lehet senkit sem kényszeríteni. Nem lehet senkit erre kényszeríteni, ha, ha valaki nem akarja, az a saját joga. Ma az egyszerű termékeknél tehát olyanoknál, ahol a biológiai, vagy vegy, amelyek különleges biológiai vagy vegyi anyagot nem tartalmaznak, ott a tagállamra marad, hogy engedélyezze viszonylag világos a szabályozása annak is, hogy 2004 óta a hagyományos növényi gyógyszereknek 7 évük van az egyszerűsített engedélyezési eljátása. Ez a 7 év jövőre lejár. Nem látom be, hogy ki miért nem tette eddig meg. Elképzelhető, hogy volt olyan, aki elaludt, ami persze meglepne, mert azok a szövetségek, amelyekben ugye a növényi gyógyszerek gyártói vannak, az, ezeket mind tisztán kellett, hogy lássák. Egy másik lehetőség persze az, hogy a gyógyszernek minőségi normákkal kapcsolatos problémái vannak, amit én persze nem tudhatok, de lehetséges. És ezért nem akarták az el, a regisztrációs eljárást, amelyben újra az eljárásokat és a hatóanyagokat tesztelik és lehet az is, hogy egy összetett gyógyszerről van szó, ahogy Rész úr is mondta. Tehát egy olyan növényi gyógyszerről van szó, amely ásványi anyagokat és és és tartalmaz, és ezért nem tartoznak ennek az irányelvnek a hatája alá. Itt, az, itt sajnos a vegyi gyógyszerek, vagy vegyi alapú gyógyszerek, vagy kémiai alapú gyógyszereknél kell e, kerülniük. Ez ugyanolyan, mint a kiegészítőknél, aki felhecelte a többit azért, hogy ne kelljen regisztráltassa magát, nem tudom. De Rész úr talán válaszol arra is, hogy a bizottság gondolkodik-e arról, hogy a homeopátiára és, má, és a kínai gyógyászatra is vonatkozó irányelvet állít össze. Köszönöm szépen, hagytam, hogy Dág már kicsit hosszabban beszéljen, mert talán a visszakbizottság emlékezett szempontjából fontos, vagy az újaknak fontos volt, hogy ezt elmondja. Én magam is ilyen leveleket kaptam, amiben attól tartanak, hogy a, a természetes növényi anyagok, zsája, kamélia, kaméla most egyszerre csak tilos lesz az alkalmazásuk az EU-ban. Nem hiszem ugyan, de hát ezek olyan félelmek, mert ezek félelmek. Most, hogyha olyan növényeket, amelyeket a faluban már évszázadok óta alkalmaznak, és ezeket most regisztrálni kell, hát az nagy probléma. De vannak olyanok, olyan cégek, akik ugye nem is cégek, hanem csak életben maradnak, vagy egymásnak adják a, a, a szereket egy régióban. Na most, hogyha ezek az úgynevezett kis gyógyászok, a homeop pálcak, emberek, stb. stb., akkor nagyon nagy problémákhoz vezet mindez. Tisztelt elnök úr, azzal a kérdéssel kapcsolatban szeretnék, amit az imént mondott. Thank you, Mr. President. Um... Köszönöm, elnök úr nem a vitaminokról és az ét táplálékkiegészítőkről szeretnék beszélni, hanem szeretném hallani a választ arra a kérdésre, amit elnök úr tett fel. Ugyanakkor nagyon nagy mértékben egyetértek azzal, amit Dagmar ott már mondott. A bizottságnak szándékában áll-e külön jogszabály javaslatot tenni a homeopátiás és hagyományos gyógyszerekre vonatkozóan? Azért kérdezem ezt, mert ez rendkívül fontos. Az európai országokban, például az én hazámban, Görögországban nagyon sokféle ö, gazdag alapú gyógyszerren ö, létezik, sőt, már is mondta, hogy különböző dolgokat lehet kezelni ezekkel, és mindenkinek van lehetősége, hogy kiválassza. És nagyon fontos ezen területen is a diversifikálás, és nagyon sok kisvállalat van, amelyik eh, különböző gyógyszereket készítenek eh, gyógynövényekből, és ez egy nagyon jó eh, dolog. Az állampolgárok szeretnék ezt a kezdeményezést, és az emberek nagyon aggódnak amiatt, hogy ez a jogszabály majd hogyan kerül alkalmazásra. Tehát szerintem nagyon fontos lenne, hogy legyen egy kifejezett jogszabály a hagyományos gyógyszerekről, illetve a gyógynövény alapú készítményekről. És egy ilyen jogszabály előkészítésének folyamatában folyam, fontos lenne megbeszélni azt is, hogy az átmeneti időszak hogyan alakuljon, illetve hogyan alakuljanak azok a kérdések, amelyek jelenleg már napirenden vannak. Ríz úr. Uh, uh, Válaszolva a kérdés, hogy mi lesz azon termékekkel, amelyek nem felelnek meg ennek az eljárásnak, illetve az irányelv követelményeinek, ezek továbbra is piacon maradnak, csak nem lehet ezeket gyógynövény alapú készítménynek titulálni, úgy, mint ahogy ezt jelenleg tehetik. Tehát valamilyen más termékkategóriába kerülhetnek átsorolásra. A hagyományos gyógyszerek mint például az ájurvédikus hogy kínai gyógyszerek és egyebek kell kapcsolatban eddig nem gondoltunk arra, hogy, és nem tervezzük, hogy valamilyen kezdeményezést vagy javaslatot tegyünk. Mint tudják, elég sok dolog van renden, és az állatorvosi gyógyszereket, egyéb gyógyszertermékekkel foglalkozunk, amik fontosabb területek, amiket szeretnénk a tanács, illetve a parlament elé terjeszteni. Ja, vielen Dank. Ennyi. Köszönöm szépen, akkor beszéltünk róla. És foglalkozunk a továbbiakban is ezzel. Válaszolt Rész úr elnökül a kérdésemre, mert nem hallottam. Megválaszolta már kérdését, vagy nem? Uh, Ami a szabályozási kezdeményezésre gondol a hagyományos gyógyszerek esetében? Mikrofon nélkül. Mikrofon nélkül beszél továbbra is. Hát, hogy csak annyit mondja, igen. Nagyon, válasz, nagyon szívesen mondanék igent, hogyha ezt a témát tanulmányoznám, de nagyon nehéz nekünk egy ilyen kezdeményezést tenni a jelenlegi ütemtervek mellett. Tehát elnök, a válasz az inkább nem, mint igen, ha jól értettem ez a, az, hogy a válasz inkább az, hogy mi szeretnénk, csak nem szabad nekünk. Elnök ismét, hát számos értelmezés van, nem. Köszönöm, elnök úr, csak hogy az utolsó válaszra koncentráljak, ami egy bizonyos fajta nem. Szeretném tudni, mert 2008-ban a bizottság jelentésében megállapította, hogy kívánatos, hogy külön keret legyen az egyéb termékekre, és ezt, ezt össze meg kell vizsgálni. Tehát vizsgálati szinten sem foglalkoznak ezzel, akkor mi történt 2008 és a mai nap között, hogy most még vizsgálati szinten sem foglalkoznak ezzel? Válasz, hát nem sok történt. Én is úgy gondoltam, szólt vissza a kérdező, Hát, hogyha a parlament és a tanács kérné, hogy tegyünk többet, akkor a, taná- a bizottság erre készen állna, és akkor el tudjuk készíteni az összegző jelentést. De az összegző jelentés elkészítése az nem a mi kezdeményezésünkkel, de az elkövetkezendő években még sor is kerülhet rá. Na Akkor azt javaslom, hogy a, a Digi Sanko tegyen üzemlátogatást Indiában, és ott nézze meg, hogy mi történik a helyszínen. De félre a tréfával menjünk tovább a nyolcas napi rendi pontunkkal. Nem, a hetese. A hetese. Corinne Lepage szóbeli kérdése a 2010 per 16-os számú géntechnológiával módosult szervezetek egészségügyi kockázatainak értékelésére vonatkozó új iránymutatásról. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, kedves kollégák, elnök úr! A géntechnológiával módosított növényeket illetve meg szeretném nézni, hogy melyek azok a kockázatokat, amelyek ezeket jelentenek az egészségre. Voltak bizonyos elemzések, milyen közvetlen és közvetett hatásikkal vannak az, az egészségre, kumulatív, illetve krónikus következmények. Úgy tűnik, hogy ezeket nem tartottuk tiszteletben. A 2008. decemberében a bizottság a megerősítését kérte ennek a kockázatelemzésnek, és eznek 2010-ben eleget is tettek. A bizottság 2010-ben egy olyan jelentést dolgozott ki, amelyiknek, amelyik tisztáz, melyik adatokat kell benyújtani az elemzés érdekében, tehát egy új szabályozás dolgozott ki. Ezek egy guideline-ok annak érdekében, hogy meglássuk, milyen hatással vannak ezek az egészségre, illetve a környezetre. Ugyanakkor tudósok és egyes országok úgy gondolják, hogy ezek az irányelvek nem megerősítik a korábbi mm, szabályozást, hanem gyengít rövidítik a korábbi szabályozást, mert alacsonyabb szintet képviselnek, mint amit az érvényben lévő szabályozást követel. A 25-ös cikk alapján meg kellene nézni, hogy ezek a gémodonsított szervezetek milyen módon hatnak. Sajnálatos módon ez a megfigyelési időszak 90 napos az omg esetében. Rámutatnék arra, hogy a rovartitosszerek esetében ez két év, ez a megfigyelési időszak. Tehát eh, szeretnénk ezt az időszakot meghosszabbítani, már nem 90 eh, napra, hanem két évre, mint ahogy a rovarítószerek esetén meg kell nézni, hogy milyen hatások vannak, milyen hatásokat fejtenek ki a természet az egészségre az idő alatt meg kell nézni tehát, hogy a 2008-as irányelvnek a e, követelményeit megeresítsük, ezek ugyanis még nem elégségesek. Meg kell nézni a mérgezés, a toxikus e, e, mi volt, tehát a különböző szervezeteknek. Nos, nagyon jól tudjuk, hogy a, a, meg kell nézni aztán, hogy milyen módon kell kezelni az adatokat, mert ez nem nincs pontosítva úgy gondoljuk, hogy megfelelő módon kell feldolgozni a szöveget annak érdekében, hogy jobban kötelező érvényű lenne ez a szöveg, a, ugyanis a védelmi célkitűzések nagyon fontosak, és ezek minden hivatal közigazgatási egységet érintenek. Meg kell nézni, tehát át kell nézni az irányel, 2008-as irányelvet, a 2008-as irányelv szerint nem szabad feldolgozni olyan adatokat, amelyek nem megfelelően bizonyítottak, illetve amelyek kétes eredetűek. Ugyanakkor ezeknek az adatoknak a kezelése mindenképpen az átláthatóságot kell, hogy szolgálja. mindenként meg kell tenni annak érdekében, hogy az elemzés eh, eleget tegyen a kockázat csökkentésének az egészségre, illetve a környezeti kihatásokra nézve. Ami a kezelést illeti, a bizottságnak meg kell győződni arról, hogy a kockázatviselés megfelelő legyen, a kockázat felmérés is ennek irányában megfelelő kell, hogy legyen, mert hogyha megfelelő felmérés nincs, akkor megfelelő kockázatkezelés nem lehetséges. A bizottság miért nem nézte meg, hogy miért a 2008-as nyelven nincsenek hosszú távra vonatkozó elemzések, miért van az, hogy elfogadunk olyan adatokat, amelyek tudományosan nincs megalapozva, milyen módon gondolja a bizottság a kockázatviselés kérdését, kockázatkezelés kérdését, szeretnénk egy semleges, megbízható, megalapozott tudományos értékelést annak érdekében, hogy ez a probléma megfelelően kezelhető legyen. Köszönöm szépen. Igen. Pulé úr válaszol az összes kérdésre a Digi Szánkótól. Pulé úr? Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Bevezetésként el szeretném mondani, hogy a bizottság és Dali biztos teljesen osztják Lepás asszonynak az álláspontját. Természetesen mi mindannyian tudjuk, ismerjük ezt a témát a bizottságban, tudjuk és tudomásul vagyunk, tudomásul veszünk, hogy szükséges egy erős, tudományos elemzés, amely garantálja az átlet láthatosságot. Nincs vita e felől, Dalin biztos elismerte ezt többször is, és szeretnénk tenni annak érdekében, hogy javítsunk ezen a helyzeten. Elismerjük tehát, hogy vannak, vannak pontok, amelyeken lehetne tökéletesíteni. Ami az első kérdést illeti, az OMG tehát a, a genetikailag géntechnológiával módosított szervezetek értékelését valóban szükséges megfelelő módon, megfelelő módon kell ezeket értékelni. Nem olyan, mint a rovarírtószereknél egyértelmű, hogy bizonyos területeken a toxikológiai vizsgálatok ezeknél a szereknél két évig tart, ugyanakkor más eh, esetekben vannak hosszú távú elemzések, amelyek akár tíz évre is kiterjedhetnek, attól függően, hogy milyen betegségről van szó, vagy milyen kockázatról van szó az omg esetében nincs ugyanolyan toxikológiai kihatás. Ön tudják nagyon jól, hogy a, hogy a GMO-k esetében nem ez az eset. Nem toxikusak ezek, hanem egyszerűen ellenállnak a rovaroknak, betegségeknek amennyiben rovaroknak ellenállnak, akkor úgy an úgy kezeljük őket, mint a hasonló tulajdonságokkal bíró rovarítószerek. A normális, a BT rovarírtószerek, nos, ugyanolyan ehhez hasonló eljárások, értékelési eljárások vannak ezekben az esetekben. Ugyanakkor persze tudjuk, hogy vannak olyan eh, elemzési időszakok, amelyek 90 naposak, eh, bizonyos esetekben, ahol úgy gondoljuk, hogy szükséges, eh, bizonyos esetekben úgy gondoljuk ugyanis, hogy ez nem szükséges. Szeretnénk, most megvizsgáljuk, éppen vizsgálat alatt van az, hogy milyen módon tudjuk ezeket elvégezni, ezeket a 90 napos kivizsgálásokat ahhoz, hogy 24 hónaposak legyenek ezek a vizsgálatok, ahogy szeretné Lapás asszony a GMO-k esetében is, ahhoz, hogy ez meg legyen, ahhoz szükséges, hogy olyan tesztek legyenek, amelyek közösség és nemzetközi szinten is eh, jóváhagyottak legyenek. Tehát nem lehet 24 hónapos kivizsgálást követelni, akkor, hogyha nincsenek olyan vizsgálatok, amelyek nemzetközileg elismertek. Azon dolgozunk, hogy ez meglegyen. Minden esetre a 90 napos jegyzőkönyvet illetően megpróbáljuk ezt minél erősebbé tenni ami a szabályozási tervezet, amelyik gyengíti a korábbi szabályozást. Nos, ez mi nem úgy gondoljuk. Mi úgy gondoljuk, hogy több szinten erősíti a jelenlegi eh, szabályokat, először is jogi szempontból. Jelenleg ezek irányelvekként vannak feltüntetve, amelyek nem kötelező jellegűek amennyiben eh, a bizottság eh, munkaanyagát elfogadják, akkor ezek az irányelv, iránymutatások, ezek eh, kötelező jelleggel fognak bírni, és ez nagyon nagy lépés lesz előre. Ami a tudományos megközelítésnek az értékelését illeti meg kell nézni, hogy milyen módon történik ez a kockázat eh, kezelés. Egy olyan anyag kellene, amelyik nemzetközileg elismert. Nem szabad olyan dolgokat elképzelni és bevenni, amelyeket mások nem ismernek el nemzetközi szinten. Mindenképpen olyan iránymutatásokat kell kidolgozni, amelyek elismertek legyenek, nem szabad, hogy nemzetközi szinten ezeket megkérdőjelezzék. Ez nagyon fontos. Aztán összehasonlító elemzések esetén, például a statisztikai elemzések esetén. Úgy gondoljuk, hogy ezzel például megerősítjük a jelenlegi szabályozást. Nem gondoljuk az, hogy korábbi fejezeteket, vagy korábbi kérdéseket töröltünk volna az új anyagban. Lápás asszony, tehát erről meg vagyunk győződve. Ön úgy gond, mi úgy gondoljuk, hogy ezt az anyagot, ezt a jegyzőkönyvet, ezzel az jegyzőkönyvvel megerősítettük a jelenlegi szabályozást. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy tisztázzuk, és ezt eh, meg fogjuk tenni egy másik jogi anyagban, egy monitoring tevékenységet. Nos, egy olyan keretet kell kidolgozni annak érdekében, hogy megfelelő megfelelő módon tudjuk ezeket felülvizsgálni, ezeket a kérdéseket. Nem szabad összekeverni a kisebbségi véleményeket a, a tudományos vívmányokkal. A tudomány kételkedik, ez a tudománynak az egyik ismérve, és ezért kutat, és azért dolgozik. Amikor egy tudós azt mondja, hogy már nincsenek több kérdései, akkor abba hagyja a munkát, nem tud tovább dolgozni. Nos, a, a kisebbségeknek a véleménye, igen, ez, ezek fontosak, ahogy Lápás asszony mondta. Egy EFSA jelentés volt, amelyik a GMO-kra vonatkozott, amely tartalmazott egy bizonyos ellenvéleményt. Nos, a tudományos panel minden egyes tagjának a felelőssége, hogy meggyőződjön arról, hogy ezeket a kérdéseket tisztázza, mert mi tudjuk az, hogy a panelnek a, a panel kidolgozott egy olyan jelentést, amelyik széles körű támogatottságot élvezett. Olyanokat, amikor olyan vélemények vannak, amelyek teljesen ellent mondanak ennek a panel véleménynek. Nagyon nehéz tehát egy olyan véleményt hangsúlyozni, amelyik mind a kettőnek megfelel. Az EFSA-tal meg fogjuk kérni, hogy tisztázza ezt a pontot. Mi kérni fogjuk az EFSA-t hogy akik ezt a kisebbségi véleményt hangoztatták, hogy, hogy beszéljék meg ezt a kérdést, hogy magyarázzák el, miért van ez a kisebbségi vélemény, és esetleg ezt az álláspontot beépíteni az általános megközelítésre. Nem arról van szó, hogy elutasítanánk a kisebbségnek a véleményét, egyszerűen csak arról van szó, hogy van egy véleményünk, amelyik széles körű támogatottságot élvezett, amelyik ellentmond ennek a kisebbségi eh, véleménynek. Ugyanakkor mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt beépítsük. Valószínűleg ezért van az, hogy a GMO-król vonatkozólag kevés a, a, az ellenkező ö, vélemény, és azért van az, hogy az egyes vállalkozások, biotek vállalkozások nehezen dolgoznak ki ilyen véleményeket. Az EFSA dolgozik, dolgozik ezen, együtt más területekkel. Az EFSA például, ami a rovarírtószereket illeti például azonnal ki tud bocsájtani, ki tud adni egy negatív jelentést. A gémok esetében ezt nem teszi meg, inkább tovább vizsgálódik. és ezáltal ki tudja zárni a, a nem jóváhagyott rovarítószert a rovarítószerek listájából. Aztán ilyenkor a cégek kérik, hogy további kiegészítéseket, további vizsgálatokat nyújthassanak be, és ilyenkor az EFSA azt mondja, hogy nem. A gmo esetében az EFSA nem így jár el, hanem további kiegészítő anyagokat kér be, további vizsgálatoknak az eredményét itt kérve, azért annak érdekében, hogy ne azonnal um, adjon ki negatív véleményt egy, egy adott termékről. Köszönöm szépen. Thank you very much, Mr. President. Uh, thank Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak a nagyon részletes válaszáért. Természetesen nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor kisebb és többségi véleményekről beszélünk ebben a kérdésben. Azon egyszerű foknál kell óvatosnak lenni, hogy nagyon sok tanulmány nem egyértelműen független a az iparáktól. ugye a, ugyanattól az iparáktól kapja az engedélyt és a vetőmagot valaki, akkor nem igazán mondható függetlennek. Nem tudjuk pontosan, hogy hány olyan ö, vélemény van, de itt nagyon fontos az, hogy valóban független vélemény legyen az, ami figyelembe veszünk. Egyetértek Lapás asszonynal, és azzal a javaslattal, amit ő tesz. Nem ö, szabad, nem, nem azért ö, vádolnak minket, hogy nem teszünk, ö, hogy túl sokat teszünk, hanem éppen inkább azért, hogy nem eleget. Nem mindig megfelelőek az eljárások csak eh, minden eh, génmódosított eh, növény esetében ez nagyon fontos. Szeretnék felvetni még egy kérdést. Az SND frakcióként tartottunk egy ülést a GMO-król, és úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos lenne az ekivalenciák alkalmazása. Az EFSA gondolta arra, hogy ezt kiveszi a, a, az eljárásaiból, vagy nem tartja ezt hatékony elvnek, úgy tűnik, hogy vannak ekivalensek a GMO-k és a hagyományos termékek között. Továbbá szeretnék egy tíz dolgot tisztázni. Nagyon sok hír van az interneten arról, hogy a bizottság a nulla tolerancián e, szeretne e, könnyíteni vagy enyhíteni az import esetében. Valóban ez -e a szándéka a bizottságnak? Ezt szeretném megtudni. Köszönöm. Nagyon érdekes volt ez az általános GMO vita, de az idő miatt tulajdonképpen csak a kérdésekre akartuk szűkíteni a kört. Remélem, hogy eljutunk odáig még. Bart Dust kért még szót, ugyan a következő pontnál amúgy is van egy saját kérdése. Igen, szerettem volna visszatérni erre a kérdésre konkrétan. Lepázs asszony kérdése nagyon konkrétan az egészségügyi kockázatokról szól, a GMO-k egészségügyi kockázatáról, azt mondták, hogy, hogy igen, hogyha majd értékelések lesznek, akkor össz, meg összehasonlított tanulmányok, akkor a növényvédőszerek így, úgy az EFSA szerepéről szóltak a válaszban, de a bizottságot hallgatva elbizonytalanított az, hogy konkrét tények nap mint nap is vannak, amik ezt bizonyítják. Nézzük, hogyha az EFSA pozitív ajánlását egy meghatározott termékre vonatkozóan az AgroSciences-re a Smart Tax néven szereplő, illetve piacra kerülő kukoricával kapcsolatban. Tehát egy, különböző termékeket forgalmaznak, illetve term, kerülnek termesztésre, és az EFSA csak egyes esetekre szorítkozik a kutatásaival. De hát a kombinált, az összesített hatást nem nézzük, pedig lesznek egészségügyi hatások. A, a kombinált használat bizonyára jelent valamilyen ha egészségügyi hatást. Hogyha külön-külön vizsgáljuk, akkor lehet, hogy nem. Én ezért gondolom, hogy Löpás asszony kérdése igenis jogos. Így kell ezeket a dokumentumokat kezelni. A válasz tehát azt szeretném, hogyha konkrétabb lenne, hiszen a kérdés nagyon konkrét volt. Thank you well, uh, Köszönöm szépen. Krisztina Cortizes. Pilarda Jusszó kolléganőm nevében is beszélek, nem csak a magam nevében, mert neki elment a hang, és nem tud beszélni. Nos, egy dolgot szeretnék mondani először. Szerintem nem lehet azt mondani, hogy a legtöbb tudós a kutatóintézetekben és az egyetemeken, hogy mindenkit a a GMO-kat előállító iparnak a bábjai. Nagyon sok olyan kutató van, aki a GMO-kkal foglalkozik, aki eh, ellene van a GMO-knak, és konkrét eredményekkel bizonyította volna, hogy ezek károsak. Ugyanakkor vannak olyan tanulmányok, amelyek amelyek bizonyítják, hogy vannak bizonyos káros hatások ezeknek a genetikailag módosított szervezeteknek. Van például egyfajta burgonya, amelyik, hogyha ezt fogyasztják a várandos asszonyok, akkor problémát okoz. Tudjuk ugyanakkor, hogy a természetes növényeknél nincsen semmilyen kockázat, de a kockázat tról tudjuk az, hogy hozzátartozik az élethez. Szerintem kellene egy, külön, egy olyan napot tartani, amikor megkérdezzük azokat a tudósokat, akik konkrétan ezekkel a kockázatokkal foglalkoznak, hogy tőlük kérdezzük meg közvetlenül. Mert a tudósokkal, akikkel én tudtam beszélni, az azt mondják, hogy nincsenek ilyen kockázatok. Én nem tudnám ezeket továbbítani, mert nem rendelkezek megfelelő tudósa, tud, háttérrel ahhoz, hogy ezt elmagyarázom, de vannak emberek, akik ezt el tudnák önöknek magyarázni. A Na, vannak olyan krumplik például, olyan burgonyák, amelyek kockázatot jelentek bizonyos esetek között. Vannak ezek a kockázati tényezők, amelyek léteznek a természetben is. Én szeretném, hogy ne csak ilyen módon beszéljünk. Én több tudományt szeretnék itt a teremben, és ezt szeretném kérni az elnöktől. Köszönöm. Äh, Meg kell, hogy mondjam, hogy mindenkinek maximum két percet engedélyezek, egyébként nem érünk a, a program végére. Vittorio. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr, elnézést kérek, de késett az én repülőm. Viszont megpróbálok röviden hozzászólni a kérdéshez. Személyesen nem látok kockázatokat a GMO-kban. A legnagyobb probléma az lehet, hogy bizonyos módon az egész bolygónak a táplálkozását bizonyos korlátozott számú fajtára korlátozzuk. Ez azt jelenti, hogy ha bármilyen módon valamilyen növényegészségügyi probléma merül fel, akkor kockára tesszük a bolygónk élelmezését. Ez a nagy kockázat. Úgy gondolom, hogy mindenképpen meg kell védenünk magunkat ettől a kockázattól, úgy, hogy bizonyos számú variát, eh, változatosságot biztosítsunk. Ugyanis nem szabad a teljes eh, népességnek, a föld lakosságának az élelmezését egy pár, egy néhány növényfajtára korlátozni. Mert úgy gondolom, hogy a legfontosabb az az, hogy biztonságosan tudjuk ellátni élelmiszerrel a lakosságot. Erre kell odafigyelnünk. Köszönöm. Corinne Lepage. Nagyon köszönöm, Corinne Lepage. Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, Pule úr minden az ön eh, komparatív eh, értékelése körül forog. Ezt használják az Egyesült Államokban, éppen azért, hogy ne kelljen tanulmányt készíteni. Nem nagyon lehet az amerikai protokollra támaszkodni, mert nincsen, és az anyag nélküli vizsgálatok nem sokat hoznak. A 2008-as irányelv nem mondja azt, hogy azért, mert az anyag ekvivalencia alapján járunk el. Itt van közvetlen és közvetett hatások hosszú, rövid és hosszú távon. Ez az első felvetésem. A második dolog, ahol egy kicsit azért mégiscsak aggódok, ez a komparatív értékelés, vagy e, e, azért nem mondjuk azt, hogy anyagekivalencia, mert ugye ez végül is ugyanaz. Harry Cooperi úr, aki erről beszélt, akkor az Ilszivel való kapcsolatokat a közelmúltban hozták nyilvánosságra. És hogyha megnézzük az Ilszinek a javaslatait és azt, amit Kiper úr tett, érdekes módon ugyanazt e, az anyagekvivalenciát találjuk. Tehát Putler úr tényleg úgy gondolja, hogy az irányelvet ezen elv alapján kell alkalmazni. Én nagyon őszintén ebben egyáltalán nem vagyok biztos. A másik dolog, hogy csak nagyon gyorsan, az, hogy konszenzushoz kell e, jutnunk e, tudományos kérdésekben, ez azt jelenti, hogy a kisebbségi véleményeket leradírozzuk, és úgy intézzük, hogy azok valami magmának a részeit képezzék mint régi kockázatkezelő, kockázatfelelős, nekem igenis tudnom kell, hogy milyen problémák adódhatnak, még akkor is, hogyha az, aki elmondja, nagyon is kisebbségi véleményt képvisel. Tehát itt a konszenzus kérdése, ami tehát egy ellen, tehát nem konszenzusos szakvéleményre van szükség, hanem ellenvéleményre. Pule úr válaszoljon akkor. Köszönöm, elnök úr. Vannak, van jó pár kérdés, nagyon gyors leszek. Az iparág által végzett tanulmányokat, ezekről én nem beszéltem, mert ez egy másik terület, ez a monitoringba tartozik. Azon gondolkodunk, hogy egyrészt legyen pénzünk, majd pedig végezzünk saját tanulmányokat, hogy el tudjunk ismételni vizsgálatokat, amiket a biotek vállalatok maguk végeznek. Mert hát nyilván tudják, hogy azért ezeket a tanulmányokat komolyan kell csinálni, ezek peer review kell, tanulmányoknak kell lenniük, és most azt vizsgáljuk, hogy egyes esetekben, természetesen nem mindegyiknél, hogyan lehet ezeket az elemzéseket megismételni, például a patkányokon végzett 90 napos kísérletet, úgyhogy a bizottság fizetni ezt azért, hogy legyen egy valóban független és semlegesnek nevezett vélemény. A nulla tolerancia enyhítése kérdésében igen, a, most a dolgozónk ki egy olyan javaslatot, ami 0,1%-os toleranciát jelentene azon módosított termékekre, amelyeket az EFSA tanulmányoz, és amik állattakormányozásra szolgálnak. Tehát emberi táplálkozásra nem vonatkozna ez, és a technikai nullát kellene lazítani, azért, hogy az import területén se legyenek panaszok. Ezt a tagállamoknak szavazásra kínáljuk majd januárban, de nem minden génmódosító termékre, hanem csak azokra, amelyeket az EFSA már tanulmányoz, és amelyek takarmány célját szolgálnák. Továbbá szeretném elmondani Kortinász és Stászasszonynak, hogy vannak bizalmassági szabályok, amik vonatkoznak nagyon szigorú körülmény feltételek mellett a GMO-kra, a tanulmányok kommunikálhatóak, de különböző szabadalmi és egyéb bizalmas okok miatt van egy nagyon kis rész, ami nem adható közre, de az átláthatóság gyakorlatilag teljes mértékű hivatalos megkeresés esetén, ami ezt a híres, hírhet My Smart Truck kukoricát illeti, ez is takarmány célt szolgál, és nem termesztést. Most azt vizsgáljuk, hogy ez a vélemény hogyan teszi lehetővé azt, hogy ebből engedély legyen. De egyelőre semmi sem oldódott meg. Ami a az anyagi kivalenciát illeti. Az elv az létezik, az amerikaiak ezt használják azért, hogy ne kelljen mindent engedélyezni és tudományos vizsgálatást csinálni azzal, hogy azt mondják, hogy a GMO termi, növény ugyanolyan, mint a hagyományos növény de ezt mi nem alkalmazzuk, mert tudják, hogy 4-5 év kell egy-egy tanulmányra az EFSA-nál. Ez azt jelenti, hogy sokkal komolyabb az értékelés vizsgálat, mint az észak- vagy dél-amerikai országokban, ezt senki nem vitathatja. Ugyanakkor nem akarunk konszenzust elérni a tudományos véleményeknél. A, a protokollokon, a vizsgálati protokollokban akarunk konszenzust a különböző protokollok azok kisebbségi kedvező, nem kedvező és egyéb véleményeket adhattak, De minket ez a protokoll az, ahol szeretnénk egységes megközelítést látni. Nagyon röviden válaszoltam a kérdésekre, de ha akarják, akkor természetesen még válaszolhatok és folytathatjuk. Ja, merci beaucoup. Frau Guterres, Sie wünschen noch eine Guterres asszony, a meghallgatást, hogyha szeretne, akkor azt a koordinátoron keresztül tudjuk megbeszélni neki kell határozni arról, hogy erre sor kerüljön-e vagy sem. Nézzük akkor a következő témánkat, a következő illetve a következő napi rendi pont ugyanezzel a kérdéssel Bart Stéc által benyújtott géntechnológiával módosított szervezetekkel kapcsolatos jogszabályok végrehajtásáról, és Pulé úrnak is egyből átadom a, a szót, hiszen a kérdést már ismeri Pulé úr. Erre mit mondana? tehát a, a GMO szervezetekkel kapcsolatos jogszabályok végrehajtása. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok erre a kérdése válaszolni. Megfelelő módon néztük át ezt a kérdést természetesen. Nem július harmadikán egy új megközelítést mutattunk be ezzel kapcsolatosan az együttélés szemszögéből. Ez az új politika nem módosítja az együttes élés elvét, a, ennek fényében a, a tagállamok megfelelő intézkedéseket hajthatnak végre annak érdekében, hogy elkerüljek a gémiak megjelenését a hagyományos e, terméseknél. A 2008-as környezetvédelmi tanácsnál utalás történt arra, hogy megadja lehetőséget a tagállamoknak, hogy megfelelő intézkedéseket alkalmazzanak annak érdekében, hogy elkerüljék az együttélést azáltal, hogy OGM mentes területeket jelölnek ki. Egyes tagállamok használtak ilyen intézkedéseket, más országok viszont olyan intézkedéseket alkalmaztak, amelyek szerint nulla toleranciát alkalmaztak a GMO kkal szemben. Más országok aztán eh, más intézkedéseket vezettek be a biológiai növények védelmében. Önök tudják, van egy koexisztencia, egy együttélési eh, iroda, amelyik Spanyolországban van, amelyik mm, tanulmányokat eh, hajtanak végre, ennek az együttélésnek a meghatározására szeptember 27-én, másfél hónapja tehát kiadtak egy olyan útmutatót, amelyik a bevált gyakorlatokat tartalmazza a kukorica termesztés tekintetében. Meg országok alkalmaztak ilyen intézkedéseket, együttélési intézkedéseket. 15 tagállam volt, három további benyújtották a terveit a bizottsághoz. Olyan országokról van szó, amelyek szeretnének elindítani bizonyos eh, GMO eh, területeket. 6-7 tagállam volt, amelyik eh, engedélyezte a termesztését kukoricának, illetve burgonya tekintetében. Ezek az országokat, ezeket az országokat, amelyek már kiadták az engedélyt, ezeket nem érinti az együttélés intézkedések. A 15 állam közül olyan 10 van, amelyik egy nyilvános jegyzetnek a kidolgozását gondolta ki, tehát egy olyan nyilvántartás bevezetése, amelyik tartalma, hogy melyik területek, milyen GMO található, amelyik tartalmazza, hogy melyik farnál, melyik farnál, melyik termelőnél vannak ilyen jellegű növények, és megfelelő információkat tartalmaznak a növényekre vonatkozók. Aztán egy harmadik típus országok nem úgy gondolják, hogy nem fognak ilyen jellegű információkat közrebocsájtani. Röviden ennyi lenne a válaszom erre a kérdésre vonatkozóan. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Várc kollega, igen, röviden. A kérdés tulajdonképpen, elnök úr, a vég, az irányelv végrehajtására vonatkozó napirendhez tartozik, ami szerdán kerül majd sorra. Ez gondolom a bizottság képviselője akkor majd akkor is felvethető lesz. Számos tagállamok le, lehetett megnevezni. Gond, szeretném, hogyha a bizottság papíron is felsorolná kérdésről kérdésre, tagállamról tagállamra, hogy ki hogyan válaszolt, és akkor azt hiszem a jövőben is fel lehet használni további vitáknál. Egy, egyedül ez a kiegészítésem. Die Mitgliedstaaten sind ja, glaube ich. A tagállamok ismertek, nem? Az nem titok. Pule úr, ugye? Non, je peux vous le dire tout de suite, si vous le souhaitez. No, akár most is felsoroltam őket, hogyha ön így gondolja, parancsoljon, mondja az elnök. Tehát az o, kilenc ország, akik egy nyilvános jegyzetet, jegyzéket akar, Ausztria, Németország, Dánia, Franciaország, Magyarország, Litvánia, Luxemburg, Hollandia és Svédország található. Azok az orsz, az a két ország, akik egy olyan nyilvántartást akar, amelyikben szerepel a farm vagy a gazda, ez Lettország és Portugália. az a tagállam, amely egy írásos kérelmemhez adja ki ezeket az információkat, ez Csehország. Aztán három tagállam van, amely nem nem, úgy gondolja, hogy nem fogja további adni ilyen jellegű információkat. Szlovákia, Románia és Belgium. Belgiumnál legyünk elővigyázatosak, ugyanis tervezik egy ilyen jellegű nyilvántartásnak a létrehozása. Tehát jelenleg nincs ilyen, de terve van véve Belgiumban. Tehát mm, ez a, a, erre kell figyelni Belgium esetén. Tehát itt van elnök úr az országoknak a listája. Um Akkor tudjuk, hogy kiről van szó. Bárt? Igen, egy dolog, ami meglep. Ez a kérdésben is megvan, hogy Spanyolország az az ország, ahol a legtöbb ilyen probléma felmerült, és Spanyolországon éppen nincsen semmi. Non, non, il n'y a pas de projet notifié. Nincs erre vonatkozólag terv Spanyolországban a mai napig. So, dann war das... Jó, akkor megint konkretizáltuk ezt. Bárc mindent feljegyzett, tud, már azt is tudja, hogy a következő körben milyen kiegészítő kérdéseik lesznek. Karin Lepázs jelentése és majd a bizottsági jogalkotás mindezt jogosá is teszi. Jó? Nézzük a következő pontunkat, ami már a... Hol vagyunk? A tízesnél. Neun. Javít az elnök a kilenc. Az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése. Az EU-ban az előadónk Edith Estrella, meg is adom a szót. Obrigada, Sr. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentés tervezett a rendelkezésre el minden nyelven. Emiatt a kollégák meg tudják nézni, el tudják olvasni. akkor ennek ellenére bizonyos nyelvi változatokban vannak még hibák, amiket ki kell javítani. Ezen dolgozunk egyelőre. Nos, az egyenlőtlenségek az egészség területén igen eltérőek országról országra, régióról régióra, összefüggnek az adott térségnek a gazdaságpolitikai helyzetével. Ezeket súlyosbíthatják etnikai, nemi, vallási tényezők és különböző tényezőkkel vannak összefüggésben, viselkedés, oktatás, jövedelmi szint, egészségügyi intézmények működése, egészséges életmód, ugyanakkor nagyon fontos a közegészségügyi intézményeknek a működése. Az egészség és a várható élettartam összefügg a gyermekkorban tapasztalt szegénységi szinten. Ennek ellenére bizonyos országokban voltak nagy előreugrások, de azt tapasztaljuk jelenleg is, hogy óriási különbségek vannak a 27 országon belül. Ami akkor ez a probléma összefügg egyéb hátrányos helyzettel, mint például a gyermekkor, az időskor a, és mások, például mozgáskorlátozottak esetében ez a, az egyenletlenség növekszik. Emiatt szükséges az, hogy egy olyan jogi szolgálatot hozzunk létre, amely tájékoztatja a lakosságot annak érdekében, hogy csökkenjenek ezek az egyenlőtlenségek. Ezek az egyenlőtlenségek az egészségügy területén már a gyermekkortól tapasztalhatóak ezek egészen az időskorig tartanak, sőt, egy generációról a másikra öröklődhetnek. Emiatt van az, hogy ez a téma nagyon fontos, és szükséges az, hogy találunk ezekre egy megoldást. A jelenlegi globális válság időszakában egyre romlik ez a helyzet, ugyanis a válság jelentős kihatással van az egészségügyi rendszerre a különböző országokban, a kereslet és a kínálat oldalán úgyis. Tehát a válság csökkenti az államnak a pénzügyi támogatását a különböző egészségügyi intézmények felé, ugyanakkor a kereslet is csökkent, egyre kevesebben fordulnak különböző egészségügyi intézményekhez, és ez meghatározza a lakosság egészségügyi szintét. Egyes tagállamok számoltak olyan intézkedésekkel, amelyek tompítják a gazdasági válságnak a kihatásait az egészség területén. Javítják a finanszírozási rendszert, és különböző különböző infrastruktúrális módosításokat hajtanak végre. Más országok egyszerűen csak ö, ö, csökkentették a, a költségvetési támogatást, és azt látjuk mindenhol, hogy növekednek a különbségek az egészség területén. Mi úgy gondoljuk, hogy mindenképpen csökkenteni kell ezeket az egészségügyi jelenlőtlenségeket minden területen, és ezért nagyon fontos számunkra ez a bizottsági eh, jelentés. És mi támogatjuk ezeket a célkitűzéseket. Felszeretnék sorolni néhány javaslatot, ami szerintem nagyon fontos. Úgy gondolom, hogy szükséges, hogy megfelelő figyelmet szenteljünk azokra az embereknek az igényeire, akik szegény élnek. Különös tekintettel a bevándorlókra, a etnikai kisebbségekre, a mozgásban korlátozottakra, idősekre és szegény gyermekekre még egy javaslat, mégpedig, hogy a gazdasági válság kihatásait csökkentsük az egészség területen, a következő területeken több befektetés kell egészségügyi infrastruktúrában, az egé- a közegészség védelme, meg megfelelő módon kell a betegségek megelőzés területén is működni, és újra kell szervezni az egészségügyi rendszert azokban az országban, ahol nem tudják ellátni a feladatukat. Szeretném megkérni a tagállamokat arra, hogy megfelelő egészséges életet tudjanak biztosítani a gyermekek számára, a várandos asszonyokra és a szülőkre arra kérném a tanácsot és a bizottságot, hogy az Európa 2020-as stratégia keretében ismerjék el az egészség és a jólét fontosságát, mint a kirekesztés érintettség elleni küzdelem egyik fő tényezője. Dolgozzanak ki megfelelő mutatók annak érdekében, hogy ez felmérhető legyen. Megkérem a bizottságos a tagállamokat, hogy ellenőrizzék, vizsgálják meg, hogy milyen egyenlőtlenségek vannak a társadalomban nemre, korra, gazdasági állapotra vonatkozóan annak érdekében, hogy azonosítsuk, melyek a problémásabb területek, és melyek azok az embercsoportok, amelyek prioritást élveznek. Úgy gondolom, hogy kívánatos lenne, hogy a kohéziós és a strukturális alapok olyan projekteket támogassanak, amelyeknek célja az, hogy létrehozzák olyan intézményeket, amelyek tompítják az egészségügy területén tapasztalható különbségeket és egyenlőtlenségeket. A későbbiekben módosító indítványokat is be fogok nyújtani, amennyiben ez lehetséges. Mivel most nem tudtam ebben a két percben beszállítani. Köszönöm. Jó, hát Köszönöm én is, Edith az azonos életkörülmények mindenütt valóban egy olyan cél, hogy eh, ezzel érdemes eh, minden alkalommal foglalkozni. Ha a koordinátorok vagy az előadók eh, három-három percet, más két percet kapjon. Filip Zsüván az első, EPP nevében. Filip? Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm Esztrel asszonynak az elvégzett munkát. Néhány észrevételt szeretnék tenni. Az első úgy gondolom, hogy egy ilyen jelentésben, mert ez nagyon fontos, óvakodni kell az állításoktól. Kétségtelen, hogy van benne két-három olyan elem, amik inkább állítások, mint bizonyítások, nem vagyok például biztos abban, hogy a nők ugyan hosszabb időt élnek, ez igaz, de hogy rosszabb az egészségük az életük során egy hosszabb ideig. Nem tudom, hogy ez helytálló-e. Ugyanígy, amikor azt mondjuk, hogy az tagállamok csökkentették az egészségügyi kiadásokat, hogy ennek hatása van az egészségre. Nem biztos biztos, nem vagyok ebben biztos, nincsenek olyan tanulmányok, amik ezt bizonyítanák. Szerintem két dolgot külön kell kezelni, két különbséget, amik alapvetően eltérő különbségek, és az eszközök szempontjából is mások. Egyfelől vannak olyan ö, különbségek, amik szociális és környezeti ö, okokra vezethetők vissza, ö, lakhely, ö, foglalkozás, élelmezés és egyebek. Ezek nagyon komoly különbségeket idéznek elő, és eh, hogyha valaki rossz életkörülmények között él, eh, bányászként dolgozik, eh, abba fog belehalni, több a, nagyobb a halálozás, mint az európai parlamenti képviselők között. Tehát ez egy alapvető szó, tehát egy szociális különbség, egyenlőtlenség. Van egy másik, aminek ezzel semmi köze, ez pedig az, e-, az ellátáshoz való hozzájutás. Hogyha nem könnyen jut el valaki az orvoshoz, vagy a, ugye, itten az orvosi ellátás, aztán a nem megfelelő visszatérítések, itten a biztosítási rendszereket kellene említeni, ezeket a biztosítási rendszereket harmonizálni kellene az egész unió területén. Ezeket akkor ezzel egyenlőtlenséget hozunk létre, de ezek sajátos különbségek. Tehát ha valakinek például nagyon súlyos betegsége van az unióban, akkor ez egy adott országban mindenkit nagyjából azonos módon kezelnek. Nem ezen a szinten van az, eh, hanem azokon a területeken, amik nem kerülnek eh, visszatérítésre. Ugyanakkor nagyon nehéz eh, körülményeket teremtenek. Például a szemüveg vagy a fogorvosi ellátás, amit miután nem térít meg a biztosítás, ezért egyenlőtlenséget hoz létre vagy amikor nincsen visszatérítés, akkor nem végeznek megelőzést az, az emberek. Például a ráknak a megelőzése, hogyha nincsen megfelelő visszatérítése az eljárásnak, akkor nem mennek el például a nők is a rákszűrésre. Tehát egyrészt vannak a környezeti, amik nagyon határozottak, és amikkel szociális megoldások kellenek. Van egy másik, amiért nem jut hozzá valaki a szolgáltatáshoz, vagy azért, mert nem, fiz- nem térítik meg, vagy mert nem jut el az orvosig. Ezek pedig más megoldásokat követelnek. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Von den äh, Schattberichterstattern werden... Köszönöm. Az árnyék előadók között Következő Nina Caplanova. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Já bych chtěl poděkovat za diskuzi, které... Hölgyeim és uraim, szeretnék köszönetet mondani a mai vitáért. Nagyon fontos kérdés megvitatásáról van szó, és Mindenképpen szeretnék megemlíteni olyan intézkedéseket, amiket meg kellene hozni. Az egészségügy területén az különbségek realitások, ugyanakkor nem szociális gazdasági státuszok határozzák meg, és nem feltétlenül pénz, az egyének a pénzügyi helyzete határozza meg. Vannak egyéb tényezők, mint például a genetikai tényezők, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, az egészségügyi információhoz való hozzáférés, az életmód, az életmóddal kapcsolatos tájékoztatás elérhetősége, és beszélhetnénk még a modern technológiákhoz való hozzáférés terén mutatkozó különbségekről is. Tehát az elsődleges az ö, pacienseknek az információhoz való hozzájutása. Szerintem az egészségügy nagyon nagy mértékben attól függ, hogy milyen tájékoztatást kapnak az emberek az egészséges életmódról, az egészséges táplálkozásról. Hogyha meg akarjuk erősíteni a pacienseknek a helyzetét, akkor jó információhoz kell őket juttatni, hogy kellően informáltak legyenek, és az információ birtokában tudjanak választásokat vagy döntéseket hozni. Néhány módosítási javaslatom is lenne a földrajzi egészségügyre vonatkozóan illetve a távorvoslás kérdéskörben. Köszönöm szépen, elnök úr. Péter Líze a következő. Én magam is köszönöm ezt fel a előadónak és Zsuván Árnyék előadónak a munkát. A hozzászólások is mondják, hogy milyen nehéz a helyzet. Egyrészt népképviselőként amellett kell kiállnunk, annak kell a módját megtalálnunk, hogy a tagállamok közti és a tagállamokon belüli különbségek csökkenjenek, hogy minden ember számára a kiváló minőségű egészségügyhöz való hozzáférés valóságá váljon. De sok tényezőből látszik, hogy ez nem egyszerű. A bizottsági dokumentum is ezt mutatja. Egy olyan problémát jelez, amit amelyben már az egyszerű megoldás is, törvényel meghatározható megoldás is körvonalazódik. A különböző egészségügyi állapot azonos megbetegedéseknél ez az egyik dolog, és a második dolog, hogy az összszociális csapdát ki kell tudni kerülni, ugye a kiváló terápia mit sem ér, hogyha a környezet nem stimmel, a kockázati tényezők megvannak. Nagyon nehéz itt egyensúlyt találni, még ha akármennyire szeretnénk is az Európai Unión belül a szociális csapdát, különbségeket nem lehet most egy politikai akarattal kiegyenlíteni. De vannak nagyon érdekes kezdeményezések Edith Estrella jelentésében, a 2020-as stratégiát úgy gondolom fontos, hogy erősebben érvényesítse, ezt támogatnunk kell. A kohéziós alapok, strukturális alapok nagyobb szerepet kaphatnának. Nikolázi kollega, aki ma nem tud itt lenni, nagyon keményen dolgozott a regionális bizottság tagjaként és a mi szakbizottságunkban is. Vannak tehát lehetőségek, a tagállamoknak erősebben kell aktivizálódni. Egy példát hadd mondjak végül, ahol a genetikai azonos genetikai előfeltétek mellett nagy eltérés mutatkozik. Látogatók voltak néhány héttel ezelőtt nálam, és itt is látható, hogy esetanulmányt kellene az egészségügyi különbségek között azonos genetikai feltételek mellett hogyan oldhatók meg. Köszönöm szépen. Köszönöm, Vittorio Prodi. Grazie, Presidente. Köszönöm elnök. Először is gratulálni szeretnék az előadónak az elvégzett munkáért, és szeretem kihangsúlyozni, hogy a szociális állam elmúlt század egyik nagy vívmánya, és ez a jövőben is támpontnak kell, hogy tekintsük ebben a századon. Nem szabad ezeket a vív, ezekről a vívmányokról lemondannunk. Vannak problémák. Ezek összefüggnek a gazdasági válsággal. Ugyanakkor föl kell hívják a figyelmünket az ilyen jellegű kockázatra, amelyik megjelenhet a, az egészség területén. Amikor az emberek már eleve gyengék, akkor egy további egyenlőtlenségi terület léphet fel. Ez óriási kockázat, és ezt meg kell próbálni elkerülni. Például Obama elnök eh, az Egyesült Államokban nagyon nehezen tudja tudja továbbvinni az egyenlőségre vonatkozó törekvéseit, ez el kell, hogy gondolkodtasson minket. Vigyázzunk erre! Pontosan azért, mert az utóbbi időkben világosan láttuk azt, hogy az egyenlőtlenségek a lakosság körében egyre növekszik, ahogy a keresetek el közti eltérés is növekszik. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezeket a különbségeket az egészség terén el kell tüntetni. Eljött a pillanat ahhoz, hogy átdolgozzuk az egészséget, az egészségügyi ellátást annak érdekében, hogy tekintettel határokon átnyúló különbségekre csökkenteni kell a különbségeket, és ugyanazt a szolgáltatást kell nyújtani a közösség minden egyes állampolgárának. Köszönöm. Márod Béren. Köszönöm szépen, elnök úr. Lize úr valami nagyon fontosat mondott a hozzászólása rév, végén. Újra ki, kihangsúlyoztam, hogy nagyon egyszerű módszerek vannak arra, hogy az Európai Unión belül a betegeket azonos tudással mégis azonos jobb kezelésben részesítsenek, és mindez ráadásul költség nélkül. Közben is kiabált a mikrofon nélkül, hogy csak akarni kell. És a probléma, ahogy Vize úr ezt is nagyon találóan leírta, pontosan az, hogy a már meglévő lehetőségeket nem használják ki a tagállamok. A kohéziós alapok, strukturális alapok természetesen nagyon kevés lehetőséget biztosítanak, mert a felépítésük, a kezdeményezés nem, -e, nem arra szolgál, hogy egészségügyi politikát segítsék a tagállamokban. De a tagállamok, ha ügyesek és akarják, akkor megtehetnék ezt, mit szeretnének, azonban más dolgokra költeni, utakra, vasutakra, ipari berendezésekre, meg ilyesmire. És ezért a jelentés, ezt asszony jelentése ugyan szép, de egy nagyon fontos szempont egyszerűen az, hogy a tagállamok, tagállamokat fel kell szólítani arra, hogy az egészségügy jelentőségét felismerjék. Ezért hiányzik nekem egy kicsit a name and shame, megnevezni és megszégyeníteni. Tehát nem azt várom, hogy azok az országok, akik az elmúlt 10-15 évben a legkevesebbet investáltak az egészségügybe, azok itt mind fel legyenek sorozva. De azt azért megmondhatjuk, hogy a tagállamok kötelesek, vagy legyenek kötelesek azért tenni, hogy a bruttó nemzeti termékből hány százalékat investálnak az egészségügybe, mert vannak olyanok, akik sokat, de vannak olyanok is, akik nagyon keveset. És hogyha ezt egy táblázatba vagy egy áttekinthető formába tennénk, csak százalékosan, tehát a bruttó nemzeti termék arányaként mennyit investálnak egészségügyre, gazdasági fejlődésbe, útépítésre, és akkor bizony meglep, meglepődnénk. Ezért ez hiányzik még a jelentésből. Tehát fel kell szólítani, hogy százalékosan is a tagállamok erőteljes, erőteljesebben vegyenek itt részt. Ez az Európai Unió feladata. Köszönöm. A szociális konvergencia gondolata, felzárkózás gondolata az Európai Unióban valóban fontos, és ezért látni kell, hogy hány százalékot költünk egészségre. Vilmot kollega? Köszönöm szépen, elnök úr. Valamennyien tudjuk, hogy minél szegényebb egy társadalom, annál nagyobbak az aránytalanságok a ö, ház, lakhatáshoz, iskolázottsághoz való hozzájutás is ennek függvényében változó nagyon sokan alkoholizálnak, dohányoznak, a rossz táplálkozás is itt van mert a nagyon gyakran, nagyon feldolgozott termékek az olcsóbbak a, ö, szemben a friss zöldséggel és egyebekkel. Épp ezért van aztán cukorbetegség, érrendszeri keringési megbetegedés, és ezek nagyon gyakran elfeledkezünk a rossz táplálkozásról. Ez pedig mind a pénzügyi válságnak az oka a legszegényebbeket sújtják ezek leginkább, és ezt kell valahogy orvosolnunk. Ezért örülök ennek a jelentésnek, de remélem, hogy ezt a jelentést kiinduló pontként kezeljük mindössze, és számos kérdést vet fel. Remélem, hogy el fogjuk érni, hogy valamennyi tagállam ezt komolyan vegye. A pénzügyi válság nem használható fel arra, hogy a legszegényebb rétege a társadalomnak még többet szenvedjen. Tehát tegyünk valami pozitívat ezen a területen. Uh, Chris Davis. Köszönöm szépen, Chris Davis következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A Antonia Pavalova árnyék jelentéstevő nevében is beszélek, lévén, hogy ő nem tud itt lenni, és néhány saját észrevételem is hozzáfőzném. Egyrészt szeretném támogatni a jelentés készítőjét az eddig elvégzett munkában, és örülök, hogy hangsúlyozta, hogy ez egy fontos téma az állampolgároknak a határon átnyúló egészségügyi ellátás kérdéseivel is foglalkozunk, ahol a tanácsnak van egy bizonyos ellenállása rámutatott arra, hogy ha csökkenteni akarjuk azt, hogy a, a tagállamoknak a nehézségeit, akkor a különbségeket kellene csökkenteni, az egyes tagállamok közötti különbségeket csökkentjük, és meg fognak szűnni ezek a problémák amivel általánosságban szembe kell néznünk, ami már említése került, ez a pénzügyi válság, és hogy a költségvetési csökkentések milyen hatással vannak az egyes országokban az egészségügyi ellátásra, és hogyan növekednek a különbségek. És az egész a demográfiai változás, az elöregedő el, lakosság ugyancsak változásokat fog hozni a tagállamok között. Amit még hozzátehetünk a jelentéshez, az egyik, hogy el kell ismerni azt, hogy ez több ágazatot érintő kérdés, figyelembe kell vennünk olyan ö, elemeket is, mint a foglalkoztatási lehetőségek, kisebbségek integrálása és egyebek. Másik, hogy vannak láthatatlan egyenlőtlenségek is, és ezekre is oda kell figyelni, amik egyszerűen a statisztikákban nem is jelennek meg például a munkaegészségügyi kérdések, illetve az egyes foglalkozások által okozott kockázatok, vagy a tagállamokat tekintünk, akkor az előző, például az öngyilkossági ráta is nagyon különböző lehet országonként és nem feltétlenül és kizárólag a napos, napsütötte órák számával függ ez össze, de úgy itt tartozik a dohányzás, a táplálkozás is, ahogy ezt már említették. És tudatában vagyok annak, hogy a hatalmas különbségek vannak például az Egyesült Királyságban is, az egyes városok között is. Van olyan, hogy a város egyik részen a több évvel hosszabb a várható élettartam, mint ugyanannak a városnak egy másik kerületében, és nem csak az elérhető orvosi ellátás miatt, hanem egy számos egyéb tényező is figyelembevételre kell, hogy kerüljön. A másik a szakorvosi ellátás kérdése. Ez is a határon átnyúló orvosi ellátás egyik kérdése, vannak olyan kezelések, amelyek egyik területen egyszerűen nem elérhetők, mert vannak orvosok, akiket bizonyos műtétekre kiképeznek, más országban ezek a műtétek egyáltalán nem elérhetőek. tudom, hogy kolléganőm Antonia Pavanova szeretném mondani, hogy ezt nem szabad mentesítő körülménynek eh, tekinteni, hanem ez európai szinten kell ezzel foglalkozni. Köszönöm szépen, elnök úr. Én úgy gondolom, hogy a asszony, aki egy nagyon józanul gondolkodó asszony, aki polgármester is volt, és ez fontos ebben a témában, nagyon sok témára mutatott rá. De attól félek, hogy ez egy végtelen téma lesz, mert minden összefügg az egészséggel. Ugyanakkor nagyon sok egyéb dolog hangzott el itt, például Peter Lise azt mondta, hogy vannak a gazdasági kérdések is. Hogyha nagyon sok pénzünk lenne, sokkal egyszerűbb lenne minden de tudjuk nagyon jól az, hogy a halandosság, az egészségügyi index szintje, ez nem függ össze mindig a pénzzel, valamikor az egészségügyi eh, háttérrel függ össze. Nagyon fontos lenne, hogy dolgozzunk ki bizonyos mutatókat, hogy azokat a mutatókat vegyünk figyelembe. Én nagyon hiányolok egy témát itt az anyagban, mint például az alkoholizmus, a kábítószerfogyasztás. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok fiatalnak az élek színvonalát csökkenti, az egészségügyi szintjét csökkentik ezek a, ezek a mm, tényezők. Nagyon szomorú jelentéseket olvastunk arról, hogy mennyire terjed az AIDS a fiatalok körében, és a nemi betegségek terjedése különböző országban. Minden ország más és más. Amikor mi elkezdtünk dolgozni a betegekről szóló irányelvre az előző ciklusban, az az, a legnagyobb probléma az az volt, hogy az országok nem akarják összehasonlítani a, a statisztikáikat. És ez meg egy dolgot szeretnék mondani, amit már elmondtak a kollégák. A prevenció nagyon szorosan összefügg az adott országoknak kultúrájával egyre több belső kampányt, belső mozgosítást szeretnénk elérni. Például, hogy a henteseknek a piacokon el tudják magyarázni, hogy hogyan lehet a megfelelő módon étkezni és kezelni az ételeket. Az válság óriási korlátokat állít az egészség elé. Nagyon fontos tehát, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozunk. Nagyon szépen köszönöm. Gracias, uh, Elena Antonescu. Elena Antonescu. Domnule președinte, vreau și eu să-i mulțumesc doamnei raportor. Uh, köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak az eddigi munkáért, és köszönöm Zsuva úrnak és az árnyék előadónak a munkáját. Ez a vita nagyon fontos nekem, hiszen én magam is olyan országból jövök, ahol ez a kérdés, illetve bizonyos betegségek előfordulása rivalda fénybe kerül. Remélem, hogy a vita megfelelő lökést ad az erre vonatkozó munkánknak. Vannak olyan szempontok, amelyeket szeretnék én magam is kiemelni, és amelyeket talán a jelentésben is fontos lenne hangsúlyozni. Először is úgy gondolom, a strukturális alapok szempontjából fontos lenne, hogyha megfelelőbb lehetőséget biztosítanak arra, hogy a közösségpolitika az egészségügy terén is fontosabb legyen. Belátjuk persze azt, hogy eh, az egészségügy kérdésében a, az önkormányzatoknak eh, talán eh, jogos, hogy nagyobb hatásuk legyen, hiszen közelebb vannak az egészségügyi ellátóintézményekhez, de a források is fontosak. A legjobb lehetőség, hogyha innen próbálunk beavatkozni, másrészt pedig, ha a tagállamok és felelősséget vállalnak azért, hogy az EU által meghatározott célkitűzéseket megvalósítsák. Egyben meg kell határoznunk azokat az indikátorokat, amelyekkel az egyenlőtlenségek mérhetők és kiigazíthatók. A egyéb olyan kérdések, amelyeknek vannak egészségügyi vonzatai, például a munkavállalók migrációja, a kelet-európai országokból például azt mutatja, hogy ezekből az országokból egyszerűen elvándorolnak az orvosok. Romániából például az elmúlt évben 6000 orvos ment el olyan országokba, ahol orvos hiány van. Természetesen én is szeretnék majd módosítókat benyújtani. Köszönöm. És az utolsó felszólaló Rita Manner, akit hivatalosan üdvözlök most a bizottságban, hiszen úgy látom ez az első ülése. Köszönöm szépen, elnök úr! tullut a käsitellyksi, joten nämä omat pointit hyvin lyhyesti. Ensin... Nem szépen olyan kérdésekről van szó, amiket már itt felvetettek. Én csak gyorsan áttekinteném ezeket. Köszönöm egyrészt a jelentéstevőnek a kitűnő munkát, abszolút aktuális a téma, valamennyien egyetértünk nyilván abban ebben, mert nagyon komoly kihívásokat jelent ez. Több alkalommal is tapasztaltuk, hogy a jogszabályok a tagállami hatáskörbe tartoznak az egészségügy vonatkozásában, és fontos, hogy megnézni az is, hogy milyen lehetőségei vannak az uniónak, nem csak a tagállamok illetően. Amikor a tagállamok közötti különbségekről beszélünk, illetve az ellátás elérhetőségéről, akkor azt is kell látni, hogy egyes országokon belül is vannak komoly különbségek. Én Finországból jöttem, és egészen más a helyzet nálunk a városokban, mint egyes vidéki településeken. Tehát az, e, az elérhetősége az egészségügyi szolgáltatásoknak és azoknak az igénybevétele is nagyon eltérő. Kohéziós politikával sokkal nagyobb támogatást adhatnánk az egészségügyi szolgáltatások kiegyensúlyozottabb fejlesztése, fejlesztéséhez a regionális a fejlesztés nagyon fontos, és ezeket az eszközöket jobban felhasználhatnánk. Az én hazámban már igyekeztünk ezeket az eszközöket bevetni, és nagyon hatékonynak is bizonyult ez. Minden tagállamnak a saját ügye, hogy ezeket az eszközöket hogyan koordinálja, hogyan, cél, hogyan tegye célzottá az eszközöket Másik dolog a kohéziós politikában, a különböző szak, parlamenti szakbizottságokban tanulmányoztuk a kérdéseket, a, nevezetesen a mutatók kérdését, és a GDP százalékában meghatározott kiadás az egyik mutató, de lehetne esetleg több mutatót is alkalmazni, ami az egészségpolitika területén alkalmazandó mutató lenne és ezt a kohéziós politika támogathatná. A lakosság elidősödése, elrekedése nagyon fontos kérdés az egészségügy vonatkozásában. Vannak egyes régiók, amelyek gyorsabban öregednek, mint más térségek. Ezt is figyelembe kellene venni, mert ez is meg fogja növelni a keresletet az egészségügyi szolgáltatások iránt. Uh, André Risz. Uh, André ha öt percben össze fogja tudni foglalni állásfoglalását. Thank you very much, sir. Uh, like... Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy az Európai Parlament az egészségügyében mutatkozó egyenlőtlenséget napirendre tűzte. Ez egy nagyon fontos kérdés. A bizottság minden módon igyekszik segíteni az egyenlőtlenségek felszámolását tagállamok és szociális csoportok között egyaránt. A szolidaritás az egészségügyben meghatározza a célokat, egyrészt, hogy minden Európai Uniós politika vegye figyelembe az egészségügyet, a foglalkoztatást, az azonos lehetőségeket, illetve a kutatási politikákat. Ahogy említették, a strukturális, a kohéziós politikák, ezeknek az alapoknak a hatékony felhasználása nagyon fontos és ezt nem szabad elfelejtnünk. Az is elhangzott, hogy nincsen egyszerű és gyors megoldás erre a kérdésre. Jól lát, látnunk kell a, divers, a, a különbözőségeket és az átfogó jellegét ennek a problémának van az unió intézményeinek, a tagállamoknak, a regionális kormányzatoknak a támogatására és együttműködésére is van szükség. Fontos a partnerség. A parlament javasolt állásfoglalása egy nagyon nagy támogatás lesz ahhoz, hogy ezt a kihívásnak meg tudjunk felelni fontos, hogy cselekedjünk, mert az egészségügyi helyzet romlott a pénzügyi válsággal, illetve a következtében. Az egészség ugyanakkor az egyik legfontosabb jószág, ami fontos a foglalkoztatás és minden területen. egyértelműen kapcsolat van a szociális jólét és az egészségügy között. És az Európa 2020-as stratégiája a befogadó, integráló növekedést irányozza elő, tehát ennek is válaszolnia kell ezekre a, a problémákra. A megelőzés és a magas szintű egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás ugyancsak kulcsfontosságú. A határon átnyúló egészségügyi ellátással kapcsolatos irányelv, valamint az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, illetve a földrajzi helyzetnek a figyelembevétele, modern technológiák mind-mind nagyon fontosak. Szeretnék megköszönni mindenkinek, akik részt vettek ebben a vitában, és azt is ígérni tudtam, hogy 2012-ben szeretnénk egy jelentést készíteni, ami foglalkozna azokkal a mutatókkal is, amit itt többen sürgettek, ami lehetővé tenné, hogy jobban megértsük azt a nagyon fontos kérdést, amiről ma itt vitát folytatunk. Köszönöm, Rész úr, és mindenkinek köszönöm, aki részt vett a vitában, hiszen rendkívül fontos téma volt ez. A módosító javaslatok előterjesztésének határideje december 10-e 12 óra. Edith Estrella jelentése januárban kerül a szakbizottság el, és márciusban a plenárisra. Akkor nézzük a következő napi rendünket, a tízes. Edith, még egyszer szeretnél? Nagyon röviden, jó? Nagyon szépen köszönöm. Köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak a, az írásos hozzájárulásokért. Olyan kommentárokat kaptam, amelyek mindenképpen ösztönözni fogják a további vitákat, és ez nagyon jó a dolog. Ki szeretem hangsúlyozni, hogy nincsenek könnyű megoldások, tekintettel arra, hogy óriási eltérések vannak a különböző tagállamok között. Igaz ugyanakkor, hogy az egyenlőtlenségek más egyéb egyenlőtlenségeknek a következményei a különböző társadal- a társadalmakban. Tehát az egészségügyi egyenlőtlenségek más egyenlőtlenségeknek a következményei, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezeket az egyenlőtlenségeket legyőzzük. Nagyon gyorsan Szeretnék válaszolni néhány elhangzott hozzászólásra. Ami a megelőzést illeti, úgy gondolom, hogy ezt a megközelítést két szinten kell elérni. Egyrészt a megelőzés szintjén azokat a tényezők embereket kell legyőzni, amelyiknek eredményeképpen jön létre az egyenlőtlenség az egészség területén. Jobb hozzáférést kell minden egyes állampolgárnak biztosítani, amikor egészséghez való hozzáférés nem csak az intézményekhez való hozzáférést értek, hanem az információkhoz való hozzáférést is értem, amelyikből haszont élvezhetnek. Ami a közösségi alapoknak a kérdését illeti, sokszor beszéltünk már erről, és egyetértek az elhangzottakkal. Jobban kell felhasználni a már meglévő mechanizmusokat rá is kihangsúlyozta, hogy a strukturális alapokat jobban föl lehet használni, bevált gyakorlatok léteznek bizonyos országokban, akik jól használták fel a közösségi forrásokat az egészség területén, és ez minél inkább szükség lesz erre a jövőben, ugyanis mivel, hogy a társadalmak előregszenek, egyértelmű az, hogy a, az egészség egészségi kiadások egyre nagyobbak lesznek. Ez azt jelenti, hogy további egyenlőtlenségek születnek majd, hogyha nem figyelünk oda. Ugyanis többen lesznek azok, akik nehezen fognak hozzáférni az egészséghez. Hogy több kollega is kihangsúlyozna, például az oltások, a screening és egyéb kivizsgálások bizonyos betegségeknek a konkrét kivizsgálása. Tehát ezek az információ, ezeket az információkat mindenki számára elérhetővé kell, hogy tegyük. Mindazok az adatok, amik szerepelnek az én jelentés tervezetemben, azok olyan jelentésekből, olyan bizottsági jelentésből születnek, amelyek a kommunikációval a bizottsági jelentésben szerepelnek. Tehát olyan adatok ezek, amelyeket a bizottság ellenőrzött, és úgy gondolom, hogy ezek megbízhatóak. Tehát ilyen adatokat használtam fel. Köszönöm. Köszönöm szépen a munkát e jelentéssel kapcsolatban, is akkor térjünk a tízes napirendre. A nehéz haszongépjárművek által kibocsátott CO2 csökkentésének lehetősége eszmecsere a bizottság képviselőivel Philip Owennek adom meg a szót, hogy mondja a bevezetőjét a témával kapcsolatban. Heró Owen úr. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok én is mindenkinek, és köszönöm, hogy lehetőséget kapok arra, hogy ma délután beszámoljak arról a munkáról, amit a, a DG plán a nehéz haszongépjárművekkel kapcsolatban végez. A közlekedés az általános üvegházkibocsátáshoz jelentős mértékben járul hozzá a mintegy 25%-ban, és ez a 25%-a nehéz haszongépmárművöktől érkezik, ez az éves üvegházhatású gázoknak az 5%-a. Ha megnézzük, hogy az EU közlekedéséből származó üvegházhatású gáz 16-17%-kal fog 2050-ig emelkedni, akkor az üvegházhatású gáz kibocsátás lesz az az EU üvegházhatású gáz kibocsátásának a fő okozója, ezért a közlekedést kell megváltoztatni az éghajlatváltozással kapcsolatos céljainkat el akarjuk érni. Várhatóan továbbra is meg kell felelni a, a meghatározott lépéseknek a területre vonatkozóan. A személygépjárművek kibocsátása a CO2 kibocsátásban megfelelő ösztönző arra, hogy hatékonyabb felhasználású autókat gyártson az ágazat. Ha megnézzük a kibocsátási adatokat 2009-től, ezt ugye a közelmúltban adták ki, akkor látható, hogy jelentős mértékben csökkent a CO2 kibocsátás ezen autótípusnál. Az autóipari vállalatok számára nagyon fontos, ami a jövő növekedését is meghatározhatja. A versenyképesség és éghajlatváltozás miatt az EU CO2 kibocsátási normája a világ legprogresszívabbjának kell, hogy megmaradjon. Nyilvánvaló a nehéz gépjárművek terén, nehéz haszongépjárművek terén eh, ugyan nincs stratégiánk, de előrébb kell lépni. A tiszta energiahatékony energiákra vonatkozó irányelv tervezetet e, tavasztal kívánjuk benyújtani, de még rengeteg időre van szükség, hogy eredmény legyen. A a nehéz, gépjármű, nehéz haszongépjármű ágazat rendkívül fegmentált, nagyon sok építő van, különböző tulajdonosok, flotta működtetők és egyéni sofőrök a jogszabályok megfelelő átültetéseppen ezért bonyolult. A bizottság a következőket kívánta feltárni. A nehéz haszongépjármű piac jellegét, a felhasználókat, a meglévő flottanagyságokat és a berendezések energiafogyasztását a CO2 kibocsátás és üzemanyag felhasználással a kibocsátott CO2 és felhasznált üzemanyag kvantifikálását. A feltörekvő új technológiai opciók vizsgálata is ide tartozott. Ezen kívül ez a tanulmány a politikai opciók, lehetőségek, értékelését akarja, például emisszió kibocsátás, az egész járműre vonatkozóan, az alkotórészekre és, és vontatókra, a piaci átláthatóság, egy monitoring rendszer az értékesített járművekről, és üzemanyag felhasználásáról. Valószínűleg a súly és méretre vonatkozó irányelvet módosítani kívánja a meglévő sebességkorlátozásokat is a nehéz haszongépjárművekre. A piac megértése azonban nyilvánvalóan csak az első lépés. A CO2 kibocsátás szabályozásának ok, fő gátja az üzemanyagfogyasztás és ebből adódó CO2 kibocsátás mérhetősége. Ennek módszere nélkül a kibocsátás mérése rendkívül nehezen meghatározható. Az üzemanyag felhasználása kereskedelemben különösen fontos, hiszen igazából nincsen megfelelő ösztönző arra, hogy a valós kibocsátásokat a lehető legpontosabban mérje. Ezért egy másik munkát is elkezdtünk. Egy olyan tanulmányt, amely egy tanúsi, a CO2 kibocsátás tanúsítványi, tanúsítványozási módszerére vonatkozik teljes jármű teszt és tanúsítványozási módszert kívánunk kidolgozni. A megfelelő CO2 kibocsátási mátrixal, mint például a, a gram per tonna kilométer kibocsátás, valamint teljes haszongépjármű kibocsátás és a karosszéria csökkentésével adott kibocsátás. Így talán megfelel, így megfelelő eredményekre jutunk a, a fizikai értelmű teszteléssel és a számítógépes szimuláció összekapcsolásával. Egy olyan osztályozási rendszert akarunk kialakítani, amelyben a járművek, a szuperstruktúrák, a felépítmények hatékonysága a osztályokon belül is mérhető. Ezt 2012-ig kívánjuk befejezni. A munkát természetesen nem külön kell tekinteni, a bizottság tudatában van abban, annak, hogy a, az EPA e az Egyesült Államból hasonló javaslatot terjeszt elő. A tanácsadókkal ellenőrzik a nehéz haszongépjármű e, ágazat e, hatékonyságát. A bizottság felismeri, mennyire fontos ez a terület, és hangsúlyozza azt, hogy egyéb gépjárművek által való CO2 kibocsátás is prioritás a gépjármű szab, CO2 kibocsátásának szabályozása folyamatos, a nehéz gépjárművekre vonatkozóan azonban még nincsen határozott menetrend és időbeosztás. Köszönöm. Igen, köszönöm szépen én is Ancornak a bevezetőt. Azt kérem, hogy aki hozzá kíván szólni, fogja rövidre magát, Krisztévét. Talán nincsen ütemterv, de azt már említette, hogy bizonyos napokon, bizonyos helyeken, állomásokon fog megállni a vonat. Tehát ugye ez fontos, hogyha valahova az ember el akar jutni. Először is szeretném kérni a bizottságot, hogy a a széndiokszid kibocsátás kapcsolat kapcsolatos célkitűzéseket lejjebb akarja engedni. Tehát végül is ez a fő kulcs. Ez az egyik olyan terület, ahol szerintem igenis, hogy nagyon fontos lépéseket kellene tenni, és a forrásokat jobban kellene felhasználni, és a költségeket akarnánk csökkenteni, de ezt kellene hatékonyan elvinni. Tehát a, egyrészt a, az üzemanyag hatékonyság, ez azt jelenti, hogy CO2-t mellesleg csökkentjük, de a vállalkozásoknak megtakarítás, hogyha hatékonyabban használják fel a az üzemanyagot. Egyáltalán szükség van erre a jogszabályra? Szerintem nagyon jó adatai vannak az Európai Uniónak. Azt mutatjuk, hogy a, különösen a személyautók, amikor bevánt, behoztuk a jogszabályt, akkor ez ösztönözte a gépjárműipart és a vezetőket is. Tehát itt ez mindenképpen hatékony volt. Mindig azt mondják, hogy eh, el lehet eh, érni a célokat, mások azt mondják, hogy nem, és aztán eh, végül is hatályba lép a jogszabály, és akkor valami történik. Tehát ezt fontos lenne itt is szem előtt tartani. Elismerem, hogy az ön által felvázolt problémák, illetve hogy hogyan ha hasonlítják össze a teljesítményeket, illetve a küszöbrendszer, ez fontos. De a kérdés az az, hogy amikor a nehéz haszongépjárművekről van szó, ez más jellegűek, mint például az emberek, ugye, akik vása, nehéz haszongépjárművet vásárolnak, azok nagyon odafigyelnek a ö, fogyasztásra, és így közvetetten a CO2 kibocsátásra is. Mert ez egy nagyon fontos magának az üzemeltetőnek is. Erre azt mondtuk, hogy a személygépjárműnél is ugyanez a helyzet, de aztán azt láttuk, hogy amikor a, az üzemanyag hatékonyságról van szó, akkor a gyártók is nagyon odafigyelnek, legalábbis napjainkban, múltban nem annyira a kereskedelmi haszongépjárműveknél is de itt nagyon sok, a, ez egy marketing kérdés, de érdekes módon itt ezen a területen nem, a gyártók nem nagyon hangsúlyozzák ezt. Vizsgálták-e azt, hogy a nehéz haszongépjárműveknek milyen a marketingje, és hogy ez mekkora figyelmet adnak, adnak már most is az üzemanyag felhasználásnak? Vagy szükség van-e valóban itten egy jogszabály adta ösztönzésre? Köszönöm, Linda Meyer következik. Itt vannak a számadatok a gépkocsikra, egyebekre. Tudjuk-e azt, hogy mekkora a probléma, tehát ezekben a, az adatokban, amik van a kibocsátási adatokban, mekkora arányt képviselnek a nehéz haszongépjárművek. Aztán a definíciója, hogy mi minősül nehéz haszongépjárműnek. Erre például a buszok, azok is ide jutnak, ide számítanak, mert nem túl sok gyártó van egyes típusú járműveknél. Ugye minden egyes városnak megvan a saját politikája, hogy például a közlekedésre milyen típusú buszokat használnak, és így tovább. Ha más nem kér szót, akkor Owens úrnak adom meg a válasz lehetőségét. If I could do it in reverse order. Ha fordított sorrendbe tehetem, akkor először is kb. 25% a nehéz haszongépjárművek aránya az összes jármű között. És tehát ennyi, ugyanjából ennyi kibocsátásról beszélünk. Ami a buszokat illeti, kétségtelen, hogy egészen mások, azok nem eh, a nem ugyan a, a buszok sem egyformák egyébként, mert vannak a városi buszok, amelyek eh, megállnak a különböző megállókba, és vannak azok a távolsági buszok, amelyek eh, végig szaladnak az autópályán aztán amikor arról beszélünk, hogy hogyan számoljuk ki a ö, ö, széndiokszid kibocsátást, ez lehet ö, utaskilométerként, vagy utas létszámra vetítve. Tehát, hogy válaszoljak, ez még minden a kérdésekben nagyon az elején tartunk. Az egyik, hogy meg kellene jobban ismerni a piacot, és Őszintén szóval azt mondom, hogy igen, de mi több adatra van szükség. és hát a buszoknak is különböző csoportjai, kategóriái vannak, és a nehéz gépjárműveknél vannak a négy tonnás, a ö, különböző szemetes autó, városi autó, ö, olajszállító tar- tartálykocsik, és így tovább, amelyek persze fontosak, és mire kellene, hogy vonatkozzon a jogszabály. Tehát nagyon fontos ebből a szempontból, hogy megismerjük a piacot, hogy milyen És itt nagyon keves a gyártó is, a Volvo, a Scania, MEA, és aztán nagyon sok ágazati szektor van, amit ugyancsak meg kell ismernünk. Hogy Tivisz úrnak a kérdésére reagáljak, hogy szükség van-e jogszabályra, még nagyon az elején vagyunk, erre a piacot kell megértenünk, és azt kell megnézni, hogy egyáltalán hogyan készíthető egy jogszabály, hogyan lehet ezeknek a gépjárműveknek a kibocsátását mérni, még ezt sem tudjuk. Másfelől teljes mértékben egyetértek abban, hogy a marketingen is változtatnunk kell. A növekedés, a munka lehetőség, az innováció, ezek fontos kérdések, miért tudunk megtakarítani üzemanyagot, és így tovább. És a bizony, és a, a CO2 kibocsátás is ide tartozik. Tehát az a kérdés, hogy hogyan tudjuk eladni, hogyan tudunk eladni az iparágnak is egy ilyen jogszabályt, hogy ez innovációt jelent, több munkahelyet, nagyobb fejlődést, növekedést. Említettem, hogy az Egyesült, Állam is, Egyesült Államok is most készülnek el szabályozást kidolgozni, és Japánban is ugyanez a helyzet. Hogyha ezt megtesszük, akkor azt láthatjuk, hogy az európai gyártók hatékonyabbak lesznek. Ez azt jelenti, hogy akkor könnyebben tudják eladni a járműveiket a nemzetközi piacon is. Ráadásul, hogyha azonosak a szabályozások, akkor kevesebb standardnek kell megfelelniük nemzetközileg. Ez is végül is költséget takarít meg a gyártóknak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még kérdés? Igen, hát a kérdés az az volt, hogy volt illetve a járművek értékesítésére vonatkozó áttekintés, tehát hogy a hatékonyságot megvizsgálják-e akkor, amikor az autókat eladják. Tehát a tanulmány volt erre. Feltételezem nincsen ilyen tanulmány, ugye ez a válasz. Ez majd a tanulmány része lesz. Az ágazat azt mondja, hogy a legnagyobb költség maga a sofőr, úgyhogy meg kell értsük, hogy ez hogy működik. Én én nem tettem ugyanezt a kérdést konkrétan fel, de minden egyéb, amit mondtam, az azt mondtuk, hogy nagyon fontos a, az üzemanyagfogyasztás. Hát igen, köszönöm szépen, akkor majd a tanulmányal foglalkozunk, és az esetleges abból adódó törvényalkotási kezdeményezéssel. Az utolsó napi rendi pontunk pedig a földhasználat közvetett megváltoztatása a bio, és a biolíz, ha, bocsánat, a bioüzemanyagok. Különböző tanulmányok vannak erre vonatkozóan. Erről szeretnénk beszélni, és eh, Philip Owen a DG Klimtől van itt, és Hans van Steen az energiaügyi főigazgatóságtól. Nem tudom, hogy ki kezd. Van Steen úr? Hogy Owen még egyszer kipihenesse magát, kifolyassa magát, akkor legyen szívesen vázolja a problémát Fensztén eh, úr. Köszönöm, elnök úr! Jó estét kívánok mindenkinek! mint ön is jelezte. Én ma délután az energiaügyi főigazgatóság nevében és a DG eh, akcióügyi főigazgatóságát képviselem. Ez egy nagyon aktuális, fontos kérdés, amit napirendre tűztek, és a biózömanyagok eh, fenntarthatósága időszerű is, ahogy tudják a vasárnaptól, jövő vasárnaptól az EU bioüzemanyag fenntarthatósági irányelve hatályba lép. Nagyon fontos eredménye ez a jelentős politikai és technikai munkának. A piac szereplőinek közigazgatási erőfeszítéseit igényli annak érdekében, hogy a piacon lévő gépjárművek megfeleljenek a bioüzemanyag kritériumoknak. A globális energia célkitűzés szempontjából a megújuló energia irányelv értelmében, vagy pedig meg kell, hogy feleljenek ezen kívül a, az üzemanyag minőség irányelvben a bioüzemanyag kritérium, kritériumainak. A bioüzemanyag csak abban az esetben támogatható államilag, hogyha teljesítik az irányelvben foglalt feltételeket. Azért is aktuális az bioüzemanyag fenntarthatóságáról tárgyalni, mert decemberben a bizottság ráutal, rámutat már az indirekt, a közvetett, a földhasználat közvetett megváltozására is. Talán nem levi meg önöket az, hogy a jelentés előkészítése nehéz feladat volt. A földhasználat közvetett megváltozása komplex, kérdés, az erre vonatkozó fenntarthatósági kritériumok ugyan már léteznek, de vannak mondjuk így hiányosságok. És ez a, azt jelenti, hogy az egyik helyen a, egy célra a gabona felhasználás, ebben az esetben bioüzemanyagra való felhasználása indirekte problémát jelent más területen való terjeszkedéshez. Hogyha ez a terjeszkedés jelentős széntárolással rendelkező helyeken, mint például a sűrű erdőségi területeken, akkor ez azt jelentheti, hogy az üvegházhatású gázkibocsátás növekszik. Ez az indi- a földhasználat közvetett megváltozását nem lehet nyomon követni vagy mérni, ezt csak becsülni lehet, különböző eszközökkel. A bizottság ezért egy elemzési munkát indított el a hatások léptékének felmérésére. A tanulmány alapján nyilvános konzultációt kívánunk júliustól október végéig tartani. A konzultáció során a felvetett kérdések vajon az analitikai munka eh, megfelelő alapja ahhoz, hogy meghatározzuk, hogy milyen eh, a földhasználat közvetett megváltozása a bioüzemanyagokra, másrészt pedig, hogy eh, van-e szükség, és ha igen, milyen jellegű EU szintű akciókra. A kérdésekre mintegy 150 választ kaptunk különböző szervezetektől, állampolgároktól és tagállamoktól. Most készítjük elő a jelentést, és az elemző munka, valamint a közvélemény, a, az, a nyilvános konzultáció eredményére alapozva végezzük ezt. Reméljük, hogy a parlamenttel továbbra is tudunk tárgyalni, majd akkor is, amikor véglegesítettük a jelentést és a, vázoltuk az esetleges megoldásokat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, úr. Ón úr. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy Henzit említette, hogy az energia és a klímafőgazgatóság nevében is beszélte, beszélt, ez tény és való, hogy ez a két kérdés nagyon összefügg, és van egy olyan ö, munkatársi csoport, amik a különböző főigazgatóságokról dolgoznak együtt. Nincs igazán mit hozzátennem most, ö, mert egyelőre inkább a kérdésekre válaszolunk, hogyha vannak. Igen. Akkor különböző kérdések is vannak. Katenzis kollega az első. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Az első kérdésem az elszámolásra vonatkozik a számviteli kérdése. A bizottság gondolta arra, hogy a természetes erdőket több éves számolásban vizsgálja, vagy pedig továbbra is a, a kibocsátás feltételezésből indulnak ki. Másik, amit a kankuni tárgyalások és amit ről itt beszélünk, ez összefügg. Igen, akkor megadom a szót Claude Tomásnak, aki a megújuló energia irányelv előadója volt, ugye? Chairman, uh... Köszönöm szépen, elő, elnök úr. Két dolgot szeretnék eh, felvetni. Először is in, hogy intézményileg honnan indul ez az egész, mert látom, hogy Grosztet asszony a francia elnökség idején nagyon aktív volt, hogy eh, eljussunk idáig, és aztán az innovációról is szólnék. Azt hiszem, hogy valamennyi kollega, különösen azok, akik eh, 2009-ben eh, csatlakoztak hozzánk, tudniuk kell, hogy amikor ezeket letárgyaltuk, akkor parlamentként a, az ITRE bizottságban és az ENVI bizottságban volt szavazat, szavazás, és akkor az én módosítom 199-eset 50 eh, eh, voltak mellette, 50 ellen az ITRE-ben, és 40 g volt a CO2 kibocsátás. Aztán köz, környezetvédelmiben is volt egy kicsit alacsonyabb összegről. A tárgyalások végére támogatást kaptunk egyes tagállamok részéről, és végül elfogadtuk parlamentként, hogy nem döntünk egyetlen egy ilyen tényezőben, mert azért, mert egyrészt nagyon szorított belünket az idő, másfelől pedig úgy gondolom, hogy az egyik másik ok volt, hogyha mi parlamentként a tanács, parlament és bizottság közötti tárgyalásban elfogadjuk bizonyos értelemben azt, hogy visszavonjuk, vagy nem ragaszkodunk a módosító indítványainkhoz, ebben az esetben az az érték, amit már akkor bevittünk, amikor tárgyalni kezdtünk, és áttesszük ezt egy olyan eljárásból, azt kérjük a bizottságtól, hogy készítsen egy jelentést, és utána tegyen ebből jogszabályt, akkor ez rosszul néz ki, mert az a benyomásunk, hogy a bizottságnak egy része bizonyos eset bizonyos értelemben, hát ha nem is bolykottálja, mert ez túl erős lenne, de legalábbis nem hozza azt, ami a politikailag benne van abban az alkuban, amit 2008-ban kötöttünk. Tehát az nyelvet a 85-ös bekezdést plusz a 6 osát úgy kell olvasni, hogy abból egyértelműen kijön, hogy itt mindenképpen tudományos bizonyosságra kell támaszkodnunk, december 31-ig, aztán 2011-ben ezt meg kell oldani. És e tekintetben a kérdésem hát a bizottsághoz intézem, azt értjük, hogy a bizottság még nem áll készen arra, hogy egy jelentéssel álljon elő arra a határidőre, amit próbáltunk jogszabályba venni. Aminket igazán aggaszt az az, hogy a 2011-es munkaprogram sehol sem tartalmazza a jelentést, illetve még csak utalás sincsen rá, illetve az együtt döntésre, akkor ott baj van, és ezért az önök részéről nekünk biztosítékra van szükségünk arra, hogy valóban komolyan foglalkoznak ezzel a kérdéssel, dolgoznak rajta, amiben a különböző kormányok és a parlament is megegyezett. Ö, kollégám aki földhasználat modellezéssel foglalkozott, és ezzel a tudományjal. Azt látjuk napjainkban, hogy Második dolog, amit fel szeretnék vetni, ugyancsak a jelentés készítőnek, ez a mindig mondtam, hogy a lakmus próbálja ennek az új jogszabálynak az az, hogy a piac hogyan reagál. És rendszeresen vannak áttekintéseink a befektetésekről, hogy a megújuló energiáknál a villany, illetve a szélenergia és egyebeknél hogy néz ki. De a bioüzemanyagokról szinte semmi adat nincsen. És azt mondják, hogy az egész ágazat, az bioüzemanyag ágazat egyelőre kivár, mert nem tudják igazából, hogy a piac milyen lesz és hogyha azokkal beszélnek, akik eh, készen állnak arra, hogy a második generációs eh, bioüzemanyagra áttérjenek, ami már egy eh, sokkal kifinomultabb bioüzemanyag, aminek ami jobb, akkor azt látjuk, hogy kettes azt látjuk, hogy nem elég határozott, és nincs egyértelmű ö, ö, igény ezekre. Tehát azt mindenképpen látunk, és értenünk kell, hogy a kerozint, még hogyha ö, tudjuk helyettesíteni, és hatékonyabb ö, tehergépjárműveink lesznek 2000 30-tól vagy 35-től, akkor is nagyon gyorsan beruházásra van szükség a második generációs bioüzemanyagok területén. És hosszú távon megfelelő eljárás kell ahhoz, hogy ezért én nagyon kérem a bizottságot, hogy most döntsék el az ILUC faktort, hogy ezt a piacot megfelelő helyzetbe tudjuk hozni. Uh, Köszönöm, Claude. Chris Davis. Köszönöm, remélem a bizottságban sokan szeretnék megmenteni a helyzetet a e kérdésben, mert itt e, e szakbizottságban nagyon sokan vannak, akik azt kárognák, hogy mi már megmondtuk ezt akkor, amikor a meg akarták változtatni a jogszabályt. Én magam nagyon lelkesedtem a bioüzemanyagokért, úgy gondoltam, hogy egy nagyon sok bioüzemanyag volt évekkel ezelőtt, de amikor elfogadták a jogszabályt, akkor egy kétségek merültek fel bennem, és emlékszem, ezeket el is mondtuk. És úgy tűnik, hogy elszaladt mellettünk valami feltartóztathatatlanul. De most egyre inkább azt látjuk, hogy Európa kereslete hogyan ösztönzi az élőhely lerombolását. Ez nem lehet a politika célja, ahogy Claude is mondta helyesen, ráadásul ezzel a második és harmadikos bioüzemanyag generáció kifejlesztését gátolja ne várjunk. Hogyha hibázunk, akkor van az óvatosság elve, természetesen vizsgáljuk meg újra, legyen új ötlet, vagy kaphatunk-e valamit, hogy milyen, milyen ütemterveben gondolkozik a biztos. Vagy legalább az áttekintést mikorra akarja befejezni. Thank you, Linda. Köszönöm szépen, Linda McEvans. Kriszhez hasonlóan, két évvel ezelőtt, amikor volt a vita, akkor én nem csatlakoztam az akkor igen nagyjá vált, állítsuk le a bioüzemanyag kampányt, hanem azt mondtuk, hogy jó legyen, próbáljuk ki a második generációs bioüzemanyagot. De a jelentést, ha megnézem, Az Európai Környezetpolitika Intézet, a UNEP, a brit bioüzemanyag kutatóintézet, a holland környezetértékelő ügynökség, és sok más elismert nemzetközi testület és szervezet rendkívül aggódik az ILOC miatt. Néhány héttel ezelőtt beszéltünk már több százezer család kelet-afrikai kitelepítéséről európai vállalatok telepítették őket ki, hiszen ott bioüzemanyagot fejlesztettek, kiszáradt a talaj, nem lehetett tudni, hogy mi történik. Ez két-három évvel ezelőtt nem lehetett belátni. Ugye a bizottság talán megválaszolja, hogy ez igaz-e vagy sem. De mint hogyha a bizottság nem akarna ezzel foglalkozni, mert nagyon nehéz. Nem akar azokról a tényekről beszélni, amit Claude is felsorolt. Aggódom én is, mert a vállalatok próbálnának beruházni, és helyre kéne tenni a dolgokat, egyértelmű jelzést kell adni. Nem hiszem persze, hogy azt kellene erőltetni, hogy a bizottsági javaslata jöjjön ki karácsony előtt hogyha nem a megfelelő javaslatról van szó. Hagyjanak időt, amennyire szükség van, de azért valami fajta ütemezést szeretnénk látni, hogy mondjuk nem 2020-ra akarnak elkészülni, de szerintem önöknek is talán fontos, hogy világosan lássanak, és, tud, és tudják, hogy biztosítható legyen az, hogy a legmagasabb környezeti normákat garantálják. Köszönöm. Pass Aikut. Tisztelt elnök úr és bizottságnak köszönöm a mit elmondtak a témával kapcsolatban. A téma nagyon fontos, különösen a jövőbeni szavahihetőségünket, illetve, illetve 2020-as ágendát esetében. Az a vita, ami folyamatosan zajlik, az a kérdés, hogy a tudomány készen áll-e már egy ilyen értékre, és itt azt hiszem, hogy nagyon világosan ki kell mondanunk, hogyha megnézzük a különböző tanulmányokat, és Linda Melkében kollégám már említette, nincs tanulmány, amelyik kimondaná, hogy nincs indirekt változás. Azt mondják, hogy igenis van a földhasználatra indirekt, tehát közvetett hatás. És én csak a, arról nem is mondok, hogy a biodiverzitás milyen földhasználati változásokat hoz, itt most csak a bioüzemanyagról beszélünk. És úgy gondolom, hogy éppen ezért nagyon fontos lenne, hogy egy olyan javaslattal álljunk elő, mert egyáltalán nincsen olyan tudományos intézet, amelyik azt mondaná, hogy nem szabad ilyennel leállni. Természetesen a az ipar ellenében van. Ha megnézzük a konzultációkat, akkor még úgy tűnik, hogy nincsenek, a lakosság sincs meggyőzve, egyes tagállamok sincsenek erről meggyőződve. Tehát ezért azt mondanám, hogy bizottság, nagyon kérem, nem azt kérem, hogy most eh, a, nem ragaszkodom a decemberi határidőhöz, hogy még karácsony előtt legyen ott az asztalon, mert egyébként panaszkodni fogunk. Nem erről van szó, hanem eh, erre a földhasználat eh, indirekt változására legyen egy megfelelő vizsgálat. Ez nagyon fontos, hogy különböző feltételezésekből indulunk ki. Hogyha az előzőből indultunk ki, hogyha például a kereskedelmi főigazgatóságot nézek, ők az 5,6%-os bioüzemanyagot nézik, és 5, 50 biodizel, 50 etanolt mondanak. De azt is tudjuk, hogy ez nem állja meg a helyét, 2020-ban már nem így lesz. Nézzük csak meg a megújulható energiák irányelvet. És valószínűleg a 25-27 százalék lesz a megoszlás a bioüzemanyagban. A GRC intézet az, amíg dolgozik ezekkel a feltételezésekkel. Nézzük meg, hogy az etanol és a biodízzel hogyan aránylanak egymáshoz, és akkor tudjuk ezt, és akkor ebből csináljunk 2011-ben egy jogszabályjavaslatot, és akkor biztosak lehetünk, hogy a megfelelő jelzést adjuk azoknak a vállalkozásoknak, amelyek erre várnak és innovációra hajlamosak. Köszönöm, Vittoria Prodi. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, én mindig nagyon szkeptikus voltam a bio első generációs bioüzemanyagok és a második generációs bioüzemanyagok között. Én úgy vélem, hogy a különbség csak annyi, hogy a második generációban az egész biomasszát kellene felhasználni, és ebben az esetben én kiterjeszteném a problémát a biofinomítók, bioüzemanyag finomítókra, mert ezekben az esetekben a kőolajat helyettesíteni lehetne bio alapú üzemanyagokkal. Nos, mielőtt belevágnánk egy olyan kérdésben, ami érinti a föld használatát, figyelembe kell venni, hogy a megművelhető föld csekély. Mivel, hogy már jelentős mértékben állnak rendelkezésre biomasszák, mielőtt belevágnánk, és nagyon komoly felvállalásokat tennénk, érdemes lenne először megerősíteni, kidolgozni technológiákat, amelyik a hulladék anyagra vonatkoznának, mielőtt egyáltalán belevágnánk abba, hogy az új föld, a földhasználat közvetett megváltatásában vágnak. Kevés földterület áll rendelkezésre, és emiatt szükséges az, hogy mielőtt megváltoztatnánk a földhasználatot, meglegyenek a megfelelő eszközök a megfigyelésre. mert ez nagyon fontos, nagyon fontos, sőt, elengedhetetlen arra, hogy az egész rendszer jól működjön. Tehát nagyon fontos lenne, hogy először is felmérjük, hogy mi a földterületek állapota, erre az alapra dolgozzuk ki, és dolgozzuk ki, hogy milyen módon lehet ezt feldolgozni. A különböző műholdakat kell bevenni, egy GSM rendszer annak érdekében, hogy felmérjük a földterületeket, a földterületek állapotát. Köszönöm. Rita. Köszönöm szépen, Rita Manner a következő. Kiitokset komisszion edustajalle erinomásta esityksestä. Asia on hyvin tärkeä. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének. Nagyon fontos témáról van szó. Mindenképpen konszenzusra kell jutnunk, és megállapodást kell elérnünk, és a 2020-as célkitűzéseket kell előmozdítanunk. Én csak egy kérdést szeretnék feltenni a bizottságnak, ami a biomasszádat illeti, ezzel kapcsolatban is volt már nagyon nagy vita, és az Európai Unión belül ezt is mint energetikai forrásként föl kéne a, használni, a, a, a, illetve a tőzeket, tehát nem kéne más forrásokat importálni, hanem egyszerűen a, magát a tőzeget kellene sokkal hatékonyabban felhasználni. Még Finországban is eh, például központi fűtést is biztosítunk több ezer lakást látnak el tűzeg fűtéssel, és vannak, ta, vannak olyan tanulmányok, amelyek szorgalmazzák ezt. Szeretném feltenni a bizottságnak, hogy mi a véleménye és a politikai állásfoglalása a tőzeg felhasználása kapcsolatban. Nem szépen Fansztén és Ón urak válaszolnak a kérdésekre. Van Uh, köszönöm, elnök úr, és köszönöm szépen az észrevételeket, a kommentárokat. Ma este nem fogunk énekelni, de mindenképpen végig kellene néznünk ezeket a pontokat időrendben. Először is ami az első kérdést illeti, szerintem nincs meg az információnk. Ezt központ, illetve bilaterális eszmecserében kellene tisztáznunk, mert ez, ami a cancun illeti, igen, teljes mértékben tudatában vagyunk ennek, és nagyon reméljük, hogy lesznek döntések, illetve pozitív döntések. Ennek fényében lát, próbáljuk azt megnéz, látni, hogy hát hogy lesznek ezek a dolgok meg kell várnunk, hogy mi történik Cancúnban, mi lesz ennek az eredménye, illetve milyen eredményeket hoz az állakra nézve. Aztán elég sok kérdést kaptunk Davis úrtól is. Valamennyien az időzítésre kérdeznek rá, hogy hol tartunk, illetve merre haladunk időben, hogyan állunk. Erre épp egy olyan ülésre jöttem, ahol arról beszéltünk, hogy egyrészt a, hogy milyen legyen a felépítése a jelentésnek, illetve az év végére lehet-e jogszabályjavaslat karácsony előtt vagy karácsony után fog ez valóság válni. Nem szívesen nyilatkozom erről, mert a december 31-e, mint vízválasztó, és mit tett, miért végeztünk el az elmúlt 12 hónapban, ezt kell összefoglalnunk december 31-ére, és egy konzultációs folyamat is éppen folyamatban van, tehát konzultációs kérdésekre is meg kell válaszolnunk, és négy e, világos opciót szeretne a bizottság megvizsgálni és kibontakoztatni. Ehhez hatástanulmányra is szükség van. 2011. decemberére tudjuk mindezt végigvinni körülbelül. Tehát itt most mindenképpen arra kell, azon kell igyekeznünk, hogy a 2011. decemberi határidőt tartani tudjuk, mert és azt is látni kell, hogy ez egy nehéz terület egyszerűen. Nagyon sok a bizonytalanság a tudományos területen is, nagyon sok kérdés vetődik fel a modellekkel kapcsolatban, és ezeken kell dolgoznunk oly módon, hogy legyen egy jó alapunk és egy megfelelő hatástanulmányunk, amit majd a jövő évben tudunk ugye eh, végigvinni. Nem szabad ezt úgy tekinteni, mint ö, eh, ö, eh, olyan valamit, amit nem fog a bizottság feltétlenül megvalósítani a jövő évben. I would entirely agree with what uh, Philip has just... Teljes mértékben egyetértek azzal, amit Philip mondott. Valóban ez a menetrend. Néhány dolgot hadd mondjak azért, bár nem nagyon szeretem, ha korrigálok bárkit is, de valóban a munkát akkor végezzük el, hogyha az megfelelő és helyén való. Tehát akkor, akkor terjesztünk elő javaslatot, hogyha az helyén való. A bizottságnak valóban tanulmányoznia kell a kérdést, de nem kell, nem szükséges az állokra vonatkozóan bármit előterjesztenie, ahogy önök is mondták. Tanulmányozni kell a kérdést, és akkor kell javaslatot előterjeszteni, hogyha az szükséges. Van néhány dolog más, más dolog is, amit felvetettek. Pródi úr által elmondottak. Nos, teljesen igaza van. Valóban a Föld nagyon szűkös erőforrás. És ez a közvetett földhasználat változásnak az oka. Az, hogy hogyan használjuk a földet, milyen CO2 kibocsátás származik abból a használatból. Európában nagyon érdekes, hogy nem nő, növekszik a mezőgazdasági célú felhasználású földterület, sem az erdőterület. Tehát itt nincsen ilyen bizony üzemanyaggal kapcsolatos hatás. Pit kérdésére, amit Manner úr is, asszony is felvetett, ez nem semmi új nincs ebben. Ez már a, az irányelv tárgyalásakor is felmerült. Akkor az volt a bizottság véleménye ugyanúgy, mint most, hogy a tőzeg az nem igen, már tudom. megújuló energiaforrás, és az nem biomassa sem. Mellestek, ez egy hazai őshonos energiaforrás, amit használnunk kell, és különböző másodlagos típusú üzemanyag felhasználásnál alkalmazható, de nem megújuló energiaforrás. Ezért nem tartozik a megújuló energia irányelv hatája alá. Azt hiszem a legtöbb kérdésre válaszoltam. Egy dolgot az IFPRIS tanulmányról, amit beszélt az egyik kollega, és egy kicsit technikai jellegű kérdés, nem biztos, hogy ha most hasznos erről beszélni. Nem. Mi sem fél tartunk tőle persze, hogyha különböző forgatókönyveket nézzük meg, az egyik ez az 5-6 százalék az első generációs üzemanyagokra, és van egy 8,6 os tanulmány is, amit említ az IFRET tanulmány. Úgyhogy tulajdonképpen ez tulajdonképpen elegendő mozgásteret biztosít. De ahogy elhangzott, több kérdés van még, és bizonytalanság. Ami miatt valóban további időre van szükség ahhoz, hogy esetleg egy javaslattal jöjjünk vissza, de természetesen mindent megteszünk hogy az, ez az idő még megfeleljen. Ja, Köszönöm szépen a bizottságnak, köszönöm a kollégáknak, a tolmácsoknak, lezárom az ülést, holnap 9 órakor folytatjuk a szavazással a jelentésekről.